Good morning, Commissioner Gabriel. Jó reggelt kívánok, Gabriel, biztos asszony. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák. Kezdjük a mai ülésünket. Először is el kell fogadnunk a napi rendünket. Hogyha senkinek nincs megjegyzése a napirenddel kapcsolatosan, akkor a napirendet elfogadottnak tekintjük. A napirendben ugyan nincs jelzés erre vonatkozólag, de mégis elmondom, hogy az egész ülést webstreameljük, tehát az interneten közvetítjük, egyetlen egy kivétellel, a 11 órakor kezdődő ötös napi rendi pont kivételével. Második pont az elnök közleményei. A szeptember 27-i koordinátori ülésen a koordinátorok úgy döntöttek, hogy módosítókat fogalmaznak meg az európai alapokról szóló jogalkotási jelentéssel kapcsolatosan. És két véleményt a néppárti frakció kap meg. A 2018-as 2019-es költségvetési eljárás jelentéstevője Malin Björk asszony lesz. Ami a meghallgatásokat és tanulmányokat illeti, novembertől a ciklus végéig lesz egy eszmecsere az isztambuli egyezményhez kapcsolódó meghallgatás a magyarországi gender tanulmányokkal kapcsolatosan is továbbá lesz meghallgatás az EU-s alapok végrehajtása, EU-s költségvetés végrehajtásáról, különös tekintettel a nők és lányok elleni erőszak elleni küzdelemre, valamint a nők szerepére a béke folyamatokban. Aztán kiküldetések lesz egy németországi, valamint egy spanyolországi látogatás, és lesz egy tanulmány a DAFNE program végrehajtásáról, valamint a nők szerepéről a békeltetési folyamatokban. Ezek voltak az elnöki közlendők, most pedig a harmadik napi rendi pontunk következik. Maria, itt van velünk Maria Gabriel, digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos. Köszönjük, biztos asszony, hogy eljött a mai ülésünkre. Tudom, hogy 9 órakor a biztosok kollégiuma ülésezik, ön ennek ellenére itt van, úgyhogy nagyon köszönjük önnek, hogy időt szakított arra, hogy tájékoztasson bennünket azokról a fő témákról, amelyek a nő jogokhoz kapcsolódnak, és amelyek az ön portfóliójába tartoznak. Most pedig megadom önnek a szót, biztos asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, kedves tagjai a szakbizottságnak, Nőjogi és Egyenlőségi Bizottságnak. Nagy öröm az számomra, hogy ismételten a FAM szakbizottságban találkozhatom önökkel, és hát én itt éveken keresztül dolgoztam, amikor Európai Parlamenti tag voltam ebben a szakbizottságban. Csak tisztelettel adózhatok a munkájukért, a nőknek a kérdései, a nők ügyei mind olyan témák, amelyek folyamatosan napi renden szerepelnek, nem csak sürgősek, hanem napi renden vannak folyamatosan, mert hogy a demokratikus alapelveink, az alapértékeinknek a képviselői ők és ők viselik ezeket az értékeket a többi polgárral együtt. Mindezt azért is mondom, hogy most beszéljünk arról, hogy milyen lehetősége van a nőknek abban, hogy megnyilvánuljuk a digitális gazdaságban. Akkor, amikor a digitális gazdaságért és rendszerűen felelős biztonság avázsáltam, akkor nagyon lényegesnek láttam az, hogy a digitális világban megtaláljam a nők helyzetét, és amikor ezt a kérdést feltettem, hogy mi a helyzetük, kiderült, hogy nincs meg külön a helyük ebben. Létrehoztuk a stratégiát, az európai stratégiát. A két pontja pedig az, hogy 2013 óta első ízben Készítettünk egy tanulmányt, amelynek az adatai rendkívül aggasztóak. A nőknek a részvételi a digitális világban negatív irányultságú. És amikor ezt megvizsgáltuk, kiderült, hogy több szempontból is így van ez. Ha arra gondolunk, hogy kik dolgoznak a digitális technológiáknak a területén, mindössze 17%-a az Európai Uniós 8 milliós fői táborának nő. Azt is tudjuk, hogy a szakértőknek a kérdése központi kérdés jelenlegi is. 350 ezer szakember hiányzik Európa szerte, és ez a szám 600 ezer lesz 2020-ra. Ha nem használjuk ki a nőknek a pozícióit és tudását, akkor ez egy hatalmas veszteség a gazdaságok számára, a társadalmaink számára. Meg kell mutatni azt, hogy a digitális nők helyzetét meg lehet erősíteni. Ez 16 ezer euró, milliárd eurónyit jövedelmezne a GDP-ben mérve évente. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mi történik az extrém Education tekintetében, tehát a tudományok, a kemény tudományok, matematika, technikáknak a területén. Azok a te, diákok, akik a ö, információs technológiáknak a ö, területén végeznek, 26%-a csak nő, és csak 6%-a igazi karriert fut be. Tehát a nők kevési vannak jelen, mint egy kevési érdeklődnek ö, ezen témakör iránt már kiskorban is, a tanulmányok során, és akkor, amikor elvégzik a tanulmányokat és a munkaerőpiacra kikerülnek. És a azt is látjuk, hogy a ICT szektorban csak 17%-a női vállalkozó, pedig azok a nők, amelyek start-upokat vezetnek, 67 os pozitív eredményt produkálnak, vessük ezt össze a férfiaknak a sikerarányával. Ezen tanulmányok, ezen rendkívül aggasztó számok mit mutatnak? Azt, hogy Szükséges felállítani egy olyan stratégiát, amelynek három pillére van. Az első alapillér az, hogy a sztereotípiák ellen vegyük fel a harcot úgy, mint az ezt tetszük már régóta arra van szükség, hogy a nők bízzanak magukban, hogy igazi modell, mod, role modellekkel szembesüljenek, lássák azt, hogy milyen szerepet tölthetnek be, és mintaként szolgálhatnak mindannyian ennek a tudásában kell, hogy legyünk, és éppen ezért kell, hogy a System Educationben is megnyilvánuljunk több kezdeményezést fogalmaztunk meg. Itt most az egyikre utalnék, amely szimbolikus erejű a számunkra. Október 6-án indítottuk be, és egészen október 21-éig fog ez tartani. A European Call Week De miről is van szó? Arról, hogy önkéntesek mutassák meg azt, hogy nem csak fogyasztói vagyunk a tartalmaknak, hanem olyan emberek vagyunk, akik kreatív munkára képesek, erre a gropotok, a gépek soha nem lesznek képesek. Szociális, társadalmi felelősségünk és szerepünk van, amely lehetővé teszi, hogy olyan tevékenységet végezünk, amelyet a technológiák soha nem fognak betölteni. A múlt évben ugyanez a rendezvény több mint 200 ezer részvevővel dolgozhattak, több mint 47%-a nő volt, lány és nők voltak. Az oktatási miniszterék valamennyinek írtam egy levelet, és jeleztem, hogy mennyire fontos, hogy előmozdítsák, mozdítsák a nők, a lányoknak a részvételét ezekben a rendezvényekben, azért, hogy az ambíciónak a betöltésében segítsenek, és a célunk az, hogy 51%-a az összes iskolának 2020-21-re már jelenben legyen mind ezen kezdeményezésekben. Nagyon lényeges az, hogy a lányok, nőknek a részvételét bátorítsuk. Ilyen például az Európai Digitális Díj. Ez egy olyan kitüntetés, amely majd decemberben idén Bécsben lesz átadva, és külön projekt vonatkozik arra kezdeményezésükre, amely a lányokat, nőket jutalmaz, és számítunk önökre. A felhívás létezik, folyamatban van, és láthatóbbá teheti a jelenlétünket. A harmadik pillér pedig a női vállalkozásokra vonatkozik. Arra szeretnénk szerteni, hogy hozzájárjunk, járjunk az olyan projektekhez, mint a WeHub, amely egy olyan hálózat, amely láthatóvá teszi jelenlétüket, fellépésüket. Bátorítani kell a fiatal lányokat abban, hogy vállalkozzanak, és mihelyest ez megtörténik, és bekerültek a vállalkozások világába, segítsük őket, mert kiderült az elemzésekből, hogy e tekintetben is lemaradások vannak. Éppen ezért júniusban, a hatodik hónapban konferenciát ö, szerveztünk, Digital for Her. Ezen konferencia során össze tudtam hozni a magánvállalkozásokat, a, de az állami szektort, a közszektort is, a telekom cégeket, a telefóniával foglalkozó cégeket, és egy nyilatkozatot ö, fogalmaztunk meg, amelyben nem csak arra vállalnak a kötelezettséget a cégek, hogy több nőt vonnak be, hanem mentoring és coaching tevékenységgel is segítenek nekik abban, hogy az előre menetelük a vállalati hierarchiában megtörténjen. Minden ki pontosan tudja, hogy nagyon sok fontossága, nagyon nagy ilyen fontossága van a nyomonkövetésnek, és itt a parlamentben is azt tudtam meg, hogy nem csak a stratégiák száma számít, nem csak a különböző jó szándékok, hanem a nyomonkövetés. És e tekintetben szeretném, hogy az a 89 kezdeményezés, amelyet elindítunk, nyomonkövetésre kerüljön. Nagyon fontos, hogy kritikus tömeggel tudjunk eredményt, nagyobb fokozottabb eredményt elérni. Ezt persze csak úgy tudjuk elérni, hogy az Európai Esélyegyensúlyi Intézménnyel együtt dolgozzunk, és ha ez a platform megadatik, akkor láthatóvá tudjuk tenni a tevékenységünket. Azt szeretnénk, hogyha azok a vállalkozások, amelyek igazán aktívan és eredményesen tesznek a nők ügyeért, azoknak a tevékenysége köztudottá válik. Remélem, hogy mindezt nagyon gyorsan meg tudjuk valósítani. És most átérek egy olyan kérdésre, amely tudom, hogy szívükhöz közel áll. Szodrovászolnak a jelentésére kívánok utalni, azaz a médiumoknak a szerepére. Amikor sztereópiákkal szembeni haszról beszélünk, amikor arról beszélünk, hogyan lehet láthatóbbá tenni a nők szerepét a vállalkozásánkban, nyilvánvaló tehát, hogy a médiumoknak a szerepe kulcs szerep. Éppen ezért arra gondoltunk, hogy nagyon fontos, hogy például Horvatországban kijön, két egy jelentés arról, hogy ott milyen gyakorlatok léteznek, jogalkotási szempontból milyen jó gyakorlatok léteznek, milyen akadályok léteznek. A jelentés elkészült, szeptemberben megkaptam, és kérem, önök is tanulmányozzák, mert hogy ezen szeptember 18. jelentésben nagyon világosak a dolgok nem csak, hogy alul reprezentáltak a nők, hanem a sztereópiáknak az áldozatai. Vannak olyan esetek, amelyekből világosan kiderül, hogy akkor, amikor a nők a tévi képernyőjén megjelennek, vagy szupermodellként szerepelnek, vagy pedig az otthonban lévő főző, takarító nőként jelennek meg, ami természetesen nem mutatja azt, hogy hogyan lehet okosan jól összehangolni a szakmai életet, és az magánéletet. A jelentésből kiderül egyértelműen, hogy a nők nincsenek kellő mértékben jelen azon tévéműsorokban, amelyek igazán komolynak mondhatók, amelyekben például a szakértő tudásuk mozgosítható, mutatható meg. Elindítottam No Women, No Panel kampányt indítottam el. Ebben kötelezettséget vállaltam arra, hogy nem fogok részt venni semmilyen olyan konferencián, semmilyen olyan rendezvényen, ahol én lennék az egyetlen nő. Ez konkrét, hithettek nekem, eredményes, akkor, amikor például a munkatársaim azt jelzik, hogy a, hogy a biztos asszony nem fog elmenni a meghívásnak eleget tenni, azért, mert ő lenne az egyetlen egy nő a teremben, akkor erre a meghívók reagálnak, és elgondolkodnak, és tesznek. Úgy gondolom, hogy a horvát jelentésből kiderül ez, hogy mennyire fontos, illetve az, hogy mennyire fontos, hogy a női szakértelem jelen legyen, a női szakértőket megkérdezzék. A konferencia szervezők nem feltétlenül gondolnak erre, spontánul éppen ezért kell ezzel szembe mennünk. Egy következő kezdeményezésünk, Sambok miniszter asszonyal kapcsolatos, mégpedig arról van szó, hogy az osztrák elnökségnek a keretében a vacsora előtt, vagy az ebéd előtt megszerveztük azt, hogy jelezzük a miniszternek, hogy a tálcaszétre menje fel az információ, és rendszeresen gondoljanak arra minden e- egyes tanácsi ülésnél a magas szintű csoportban, hogy azzal foglalkozzanak, amit meg is kaptak önök is a titkárság postázásában. Szóval arról van szó, hogy a jelentésükben, a májusban megjelentedő, minden évben megjelentedő jelentésükben, hogy külön készül egy kimutatás arról, hogy a digitális világban, világban milyen súlya, szerepe van a nőknek. Minden egyes országban vannak lisék, így az önökéiben is egészen biztos, de úgy gondoljuk, hogyha világos látleletet adunk arról, hogy mi hol tart, ha láteletet mutatunk arról, hogy mi történik, akkor ezáltal láthatóvá válik, hogy milyen kihívásokkal kell szembesülni, miket kell kezelni. Meg szerettem volna osztani az egy év alatt végzett munkákat három pilléres stratégiunk van, júniusban akciótervet teszünk közre, illetve tettünk közre, és most már arról van szó, hogyan tudjuk mobilizálni a digitális világban, a digitális átalakulásban, idézni, hogy hogyan tudjuk a változásokat azért, hogy inkluzív legyen a fellépés, a nők bízzanak saját magukban, és főként hozzák azt a hozzáadott értéket, amelyet ők tudnak képviselni, ők tudnak meghozni a gazdaságainkban, a társadalmainkban. Ennyit szerettem volna mondani, és akkor most állok a rendelkezésükre a kérdéseik megválasztodására. Köszönöm szépen! Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen a biztos asszonynak az előadást, most pedig megnyitom a vitát. A képviselők közül most elsőként Agnieszka Kozlowska kap szót, tessék. Przewodnicząca, e, szanowna pani komisarz, e, chciałabym... Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony! Először is szeretném elmondani, hogy csodálom önt, és csodálom azt a munkát, amit elvégzett. Úgy gondolom, hogy ön mindenképpen különleges biztos, nagyon magas szinten dolgozik, és a női-férfi esélyegyelőség kérdéséről nagyon kevesen beszélnek olyan magas szinten, mint ön. Ezt köszönjük szépen, és úgy vélem, hogy ezt a megközelítést folytatni kell, mert így valóban eredményeket érünk el. Köszönjük az ön által kidolgozott stratégiákat és stratégiai terveket. Lenne egy kérdésem. Ugye nagyon sok kezdeményezés, stratégia, cselekvési terv, ötlet született meg, de ennek ellenére még rengeteg munka vár ránk. Úgy gondolom, hogy ezt az egész tevékenységet az oktatásban kellene elkezdeni, az iskolákban és az egyetemeken, mert már itt megjelennek a problémák. Éppen ezért azt szeretném megkérdezni, hogy milyen módon próbál erről párbeszédet folytatni az oktatási minisztériumokkal. Természetesen tudjuk, hogy az oktatás tagállami hatáskör, de vannak ennek mégiscsak olyan aspektusai, amelyekkel lehet és kell is foglalkozni. A digitális agenda vagy az európai szemeszter keretein belül például. A második kérdésem az, hogy a nőknek és a lányoknak nagyobb esélyt kell adni arra, hogy felzárkózzanak digitális szempontból, és hogyha az egész oktatás digitalizálódna, hogyha az e-oktatás elterjedtebb lenne, akkor szerintem a nők is jobban részt vennének az oktatásban, és sokkal egyenlőbb lenne a kép a nők és a férfiak között. Hogyha megvizsgálom az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, akkor még Észtországban is, ami pedig egy rendkívül digitalizált ország, tehát még Észtországban is igenis vannak különbségek a készségek és a digitális tudás tekintetében a nők és a férfiak között. Nagyon örülök egyébként, hogy ön egyértelműen foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. A nők részvétele a digitális gazdaságban nemhogy nem emelkedik, hanem egyenesen csökken. Miért van ez? Köszönöm. Köszönöm szépen, Mária Nolcsölnek adok szót. Köszönöm szépen, biztos asszony. Amikor ma reggel megpillantottam önt, eszembe jutott a közös burkina fázói választási megfigyelésünk, az egy nagyon szép időszak volt a számomra. Nagyon örülök, hogy ön most már a minket érintő témákkal is foglalkozik, és progresszív nőjogokról beszél. Egy nagyon progresszív előadást hallhattunk az ön részéről, amely akár az én frakcióm részéről is elhangozhatott volna, úgyhogy gratulálok önnek. Egy olyan kérdésre szeretnék kitérni, amely már évek óta aggaszt engem. Az Európai Bizottság nem hozott létre stratégiát a nemek közötti egyenlőségről. Most arról beszélt, hogy a digitalizáció és nemek közötti egyenlőség témakörben szeretne egy három pillére támaszkodó stratégiát kialakítana. kialakítani. Jó lenne, hogyha visszakérdezne azért Junckernél és a biztos társainnál, hogy hogyan lehet az, hogy a bizottság most már nem száll azért, hogy összességében legyen egy egyenlőségi stratégia Európában. Valahogy 2014-ben véget ért ez a tematika a bizottságban, mert úgy gondolták, hogy elég egy munkadokumentum, nincs szükség egy igazi teljes körű stratégiára. Úgy gondolom, hogy akkor kezdődött egyfajta visszalépés. Ezért is örülök annak, mert ön most egy stratégiáról beszélt, amely három pillérre támaszkodik, de nem csak a digitalizáció terén van szükség egy ilyenre, hanem egy egész Európára vonatkozó átfogó Nemek közötti egyenlőségről szóló stratégiára van szükség. Ez úgy gondolom egy nyílt seb az Európai Unió testén, ezt orvosolni kell. Egy másik kérdésről is beszélni szeretnék. Tudjuk, hogy a szélső jobboldali támadások Európában és a szélső jobboldali térnyerés azt eredményezi, hogy a nők szerepét ismét a konyhában látják elsősorban, fakanállal a kezükben. Hogyan lehet ezt a fajta visszalépést visszafordítani, hogyan lehet világosá tenni, hogy a nők nem csak anyák. Tudjuk, mi történik Magyarországon. Magyarországon már nem beszélnek nőkről, csak anyákról, édesanyákról beszélnek. Ez kontraproduktív a közös munkákat tekintve. Nem szabad elfelejtenünk az átfogó képet sem. Csodálatos az, amiről ön beszélt, és amit ön csinál, a nők és a digitalizáció tematikája nagyon fontos, de fontos az átfogó kontextus és szem előtt tartani. Például a nők elleni erőszak témáját is látni kell. Miért van az, hogy sok tagállam még mindig nem írta alá az isztambuli egyezményt? Miért van az, hogy Európában a nők helyett helyenként csak édesanyákról beszélnek? Ezek kontraproduktív események, lépések, ezért azt szeretném öntől kérni, hogy a teljes képet nézze, és ne csak az egyes témaköröket. Köszönjük szépen. Nibler asszonynak adok most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák. Én magam is szeretnék gratulálni önnek ahhoz a stratégiához, amelyről beszélt, és köszönöm, hogy a nők és a digitalizáció témáját kiemelten kezeli. Szerintem fantasztikus, hogy különböző számadatok alapján dolgoznak, és az egyes tagállamokra lebontva is felmutatják, hogy milyen drámai a helyzet. A digitalizáció ugyanis rengeteg lehetőséget rejt magában, de a nők kevéssé tudnak élni ezekkel a lehetőségekkel. Ami a három pilléres stratégiát illeti, ezt mindenképpen támogatom. Két dologra térnék még ki, az egyik, azért örülök annyira az ön kezdeményezéseinek, mert közvetlen környezetemben is azt látom, Például Münchenben is volt két hónappal ezelőtt egy téma digitalizált, egy konferencia digitalizációs a nők témájában. Ott a pódiumon láttam pár női résztvevőt, akik a digitalizáció világában nagyon jól boldogulnak, és amikor rákérdeztünk, hogy miért fordultak a digitalizáció világa felé, azt válaszolták, hogy frusztrációból, mert nem boldogultak a korábbi állásukban. Ez azért önmagában nem elegendő, fontos, hogy ösztönözzük a vállalkozói szellemet, a vállalkozói kedvet a nők körében, és főként a mesterséges intelligencia területén, ahol annyi az innováció mostanában, rengeteg lehetőséget látok arra, hogy a nők vállalkozóká váljanak, vállalkozzanak, saját lábra álljanak, és minden olyan kezdeményezést üdvözlök, amely ezt elősegíti. És nagyon fontos számomra az is, hogy a globalizáció és a digitalizáció okozta változások sokakat elbizonytalanítanak. Hogyha ezt a társadalmi átalakulást úgy szeretnénk alakítani, hogy az emberek elfogadják ezt a, ezeket a változásokat, akkor a nők is nagyon nagy szerepet játszhatnak a társadalmi elfogadás folyamatában. Kapcsolódik ehhez például a kutatási keretprogram is. Hogyan kezeljük ezeket a hatalmas változásokat? Neuchil asszony nagyon helyesen említette a politikai szembenállást is, amely jelen pillanatban zajlik Európában. Úgy gondolom, hogy a digitalizáció és a tudomány területén itt még sokat teendünk. Még két dolgot szeretnék említeni. Vállalat alapítás. Az Európai Bizottság szerencsére készített egy javaslatot, amelynek célja, hogy ha valaki elbukik a vállalkozása elbukik, akkor valamilyen módon biztosítsuk a számára, hogy újra lehetőséget kapjon, újra próbálkozhasson. Sokszor látom azt, hogy a nők, hogyha vállalkozni mertek, és elsőre nem sikerül, akkor másodszorra már nem mernek neki futni. Európában sokszor azt gondoljuk, hogy igen, elbukott az ember, itt a vége, miközben Amerikában úgy tekintenek a bukásra, a kudarcra, hogy ez egy tanulási folyamat része. Úgy gondolom, hogy ez a második egy helyesebb megközelítés. Erről szól most ez a jogszabály javaslat, amely a második, második lehetőséget is biztosít mindenki számára, ezt nagyon helyesnek tartom. Kiváló kezdeményezéseket látunk, amelyeket könnyen meg lehet valósítani, ilyen például a nőjogi panel, az én hazámban sem igazán szokás nagy számban meghívni nőket például kerekasztal beszélgetésekre, itt is változásra van szükség. Nálunk Németországban sajnálatos módon a legnézettebb német tévéműsor a nők körében a Germany's Next Top Model – című műsor, ezek mind-mind sztereotípiákat perpetuálnak, a média szerepe, a média felelőssége olyasmi, ami itt hatalmas szerepet játszik. Mindenképpen azon kell dolgoznunk, hogy a, ezen körülmények változzanak, és hogy a digitalizáció rejtette potenciálokkal a nők is élhessenek és e tekintetben nagyon fontos az, hogy példaképeket mutassunk fel a televízióban és a politikában egyaránt. Köszönöm. Thank you. And uh, Köszönöm szépen, Sújca asszony. Elnézést kérek, hogy elkéstem, de az aténi hétvégén megismerkedhettem a digitális jövő részleteivel, úgyhogy szeretnék én is hozzászólni. Az első megjegyzésem a Nincs nő, nincs panel megközelítésre vonatkozik. Ez nagyon jó kezdeményezés itt a bizottságon belül. Úgy látom, hogy ezt mindenhol próbálják megvalósítani, hogyha csak egyetlen nő lenne a panelban, akkor az nem fogadja el a meghívást a konferenciára. A teljes európai lakosság 51%-a nő, tehát elfogadhatatlan, hogy egy konferencián a panelban egyetlen női meghívott legyen. Gabriel asszony tulajdonképpen rövid mandátum alatt nagyon sok témát felkarolt és véghez vitt. Nagyon fontos ez. Rengeteg sikert ért el a női-férfi esélyegyenlőség, illetve a digitális világ és a nők témakörében úgy gondolom, hogy mindez a munka remek munka volt. Nagyon sok lehetőség rejlik a nőkben a digitális gazdaság tekintetében, tehát az, ahogy ön ezzel foglalkozik, az tényleg nagyon fontos és nagyon jó. Természetesen még mindig vannak, akik úgy gondolják, hogy a lányok olyan génekkel születnek, amely majd arra ösztönzi őket, hogy babázzanak, még a fiúk olyan génekkel, mely az autók irányába hajtja őket. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy bármilyen munka, tanulmány ne lenne nyitott minden gyerek előtt. Úgy gondolom, hogy ez a megközelítés sajnos bizonyos tagállamokban hiányzik az oktatási rendszerből. Éppen ezért nagyon fontos Gabriel azt, hogy munkája Bíztatom, hogy menjen tovább ezen az úton, maximálisan támogatjuk Önt. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most visszaadom a szót a biztos asszonynak, hogy válaszoljon a kérdésekre, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék tényleg köszönetet mondani önöknek, hiszen érezhető a támogatás az önök hozzászólásából, és ez nagyon nagy erőt ad nekem. Amikor egy évvel ezelőtt feltettem magamnak azt a kérdést, hogy van-e egyáltalán olyan stratégia, ami a nők szerepét határozza meg a digitális világban, akkor ugye az volt a válasz, hogy nem, és hogyha még hozzá is tették, hogy biztos asszony, már nincs is idő egy ilyet kidolgozni, akkor arra gondoltam, hogy ez elfogadhatatlan, és minden egyes perc számít, és akkor is, hogyha kevesebb, mint két évünk van, mindaz, amit elérünk, az mégiscsak előrelépés ahhoz képest, mintha nem tennénk semmit. Éppen ezért szeretnék köszönetet mondani a sok támogatásért. És most konkrétan válaszolva Ágnieskának azt szeretném elmondani, hogy valóban a központi elem az oktatás. Az oktatási minisztereknek elküldtem egy levelet, és 18 választ kaptam, természetesen hiányzik még majdnem egy tucat válasz, de akkor is fontos, amit már megkaptunk. Kértem, hogy írják fel azokat a jó gyakorlatokat, azokat a kezdeményezéseket, amelyek náluk már léteznek, és amelyek arra irányulnak, hogy a nők a digitális világ felé forduljanak gyorsan összesítjük ezeket az adatokat, és még a mandátum vége előtt összefoglaljuk ezeket, elmondjuk, hogy mik a jó gyakorlatok, és megnézzük, hogy mely tagállamokban vannak hosszú ideje fennálló problémák. Természetesen nem minden tagállam veszi ugyanannyira komolyan ezt a kérdést. Volt olyan tagállam, mely nyolc oldalban válaszolt, ahol minden egyes kezdeményezést részletesen kifejtett, mások röviden, mert számukra nem volt annyira fontos ez a kérdés. Amikor digitális kompetenciákról beszélünk, akkor mindenképpen tudnunk kell, hogy az elmúlt évben azért fontosabbá vált ez a téma. Nem rejtem véka alá, hogy amikor megérkeztem ide a bizottság színeibe, akkor igenis a digitális kompetenciákat tekintettem elsődleges prioritásomnak, hiszen be kell fektetni az európai polgárokra, 44%-uk az európai állampolgároknak nem rendelkezik a megfelelő digitális készségekkel, ez 165 millió európaira vonatkozik, és most már tudjuk, hogy a betöltendő munkahelyek több mint 80%-ához szükségesek digitális készségek a Helsinki konferencián, ahol a mesterséges intelligenciáról beszéltünk, ott voltak a gazdasági miniszterek, és nyitottak voltak arra, hogy csak és kizárólag a digitális készségekről meg tudjunk szervezni egy műhelybeszélgetést. Amikor a digitális világról és a digitális készségekről beszélünk, akkor probléma lehet az is, hogy különböző minisztériumokat kell összefoglalni, mondjuk a gazdasági minisztériumot, a kultu- kulturális minisztériumot és az oktatási minisztériumot a digitális készségek kapcsán. Fontos lenne az is, hogy a különböző minisztériumok között a digitális kérdésben több párbeszéd jöjjön létre, és hogy koherensebbek legyenek azok a, az intézkedések, amiket tagállami szinten elindítanak azzal is szembesülnünk kellett, hogy ezek a dokumentumok nem feltétlenül jutottak el a tagállamokhoz. Januárban a digitális oktatási cselekvési tervet indítottuk el Navracsics biztossal, és ez az első alkalom, hogy ez valósággá vált. Ez egy olyan keret, amely a tagállamokat arra ösztönzi, hogy a saját kezdeményezéseiket ehhez a cselekvési tervhez igazítsák. Elmondjuk, hogy több információs kampány kell. Kimondjuk, hogy jobban oda kell figyelni a lányokra, hogy oda kell figyelni magukra, az oktatókra, a tanárokra, ugyanis a tanárok szerepe nagyon fontos. Nekik kell segíteni a lányokat, nekik kell legyőzni a sztereotípiákat Neki kell lerombolni azokat az akadályokat, amelyek a digitális világ és a lányok között állnak. Neki kell bátorítani a lányokat. A tagállamokat felkértük arra, hogy használják ezt a cselekvési tervet. Vannak olyan tagállamok, ahol ez már el is indult, és ahol már változtatásokat foganatosítottak saját országomat, Bulgáriát tudnám említeni, ugyanis ettől a tanévtől kezdve az Oktatási Minisztérium új kezdeményezést indított el, ahol a digitális oktatás már 8 éves korban megkezdődik, és nagyon fontos, hogy odafigyeljenek a digitális világ törvényeire, viselkedési kódexére, hogy a toleranciának, a szolidaritásnak hogy kell megvalósulnia az online világban. Tehát ez az online etikai oktatás elindul már 8 éves körben. 8 éves korban. És így mindenki látja, hogy tulajdonképpen a digitális világ, vagy a digitális karrier mit jelent, és így felkészülhetnek a digitális világ felhasználására a magánéletükben és a karrierjükben is. Ezen kívül létrehoztunk egy európai koalíciót, amely nemzeti koalíciókból áll a digitális világ kihívásaival kapcsolatban. Egy millió állampolgárnak fogunk továbbképzést biztosítani, és ez felmegy majd 7 millióra, ez pedig minden szinten megvalósul, tehát helyi szinten, regionális szinten és tagállami szinten is. A koalíción belül szerepelnek cégek, civil szervezetek, a magánszféra és maguk az állami intézmények is, és természetesen itt is külön odafigyelünk a lányokra, megpróbáljuk jobban láttatni a nőket a digitális díjak kiosztásakor is. A koalíción belül van egy vezető testület, amely szintén elkezdte az európai jó gyakorlatok begyűjtését, és megvizsgálta azt is, hogy más tagállamokban mennyire alkalmazhatóak ezek a jó gyakorlatok. A Burkina Fazoi missziónkat én is nagyon jó emlékként őriztem meg, és mindenképpen beszélnünk kell a sztereotípiákról, és arról, hogy mindannyian szerepet játszunk ezeknek a kialakításában. Angelika Dibler is elmondta, hogy a médiák milyen fontos szerepet játszanak ebben. Én úgy gondolom, hogy ezen az úton kell tovább haladnunk. Éppen ezért volt egy újabb konkrét kezdeményezésünk, a média program, ez az egyik sikertörténetünk. Már 26 éven működik ez a program, és így valóban európai kiválóságot tudtunk létrehozni. De szeretném megkérdezni, hogy a média programon belül Például hány olyan filmet finanszíroztak, ahol nő a rendező? Remélem, hogy két-három hét múlva megkapom a válaszokat, de hát az eddig beérkezett adatok alapján arra tudok következtetni, hogy igen, negatív lesz az eredmény. Úgyhogy a média program következő tervezési periódusában igenis oda kell figyelni a női rendezők filmjeire. Tehát meg kell mutatni a lányoknak, hogy vannak olyan nők, olyan modellek, akik betörtek ebbe a világba, akiknek láthatóak a filmjei a tévében, és ezzel is lerombolhatjuk a sztereotípiákat és a kliséket. Az európai stratégia kapcsán azt hiszem, hogy hozzászóltam már elég széles körűen, ezért csak a digitális világra vonatkozó kérdésekre válaszoltam. Az természetes, hogy támogatok minden egyes olyan kezdeményezést, amely napirendre helyezi ezeket a kérdéseket. Angelika Nibler két kérdést is föltett, az egyik magukra a vállalkozásokra vonatkozik, én úgy gondolom, hogy ez valóban nagyon fontos. A mentalitás megváltoztatása egyértelmű. Hogyha valaki az Egyesült Államokban létrehoz egy vállalkozást, és az elbukik, az nem negatív, hanem akár két-három kudarcot is úgy élnek meg, hogy végül is tanultak valamit. Itt viszont a kudarc tényleg erjesztje az embereket, és egyszerűen nem adnak maguknak második esélyt. Ami engem illet, mindenképpen azon dolgozom, hogy a vállalkozói szellemet elősegítő kezdeményezések megvalósulhassanak. Kettő ilyen kezdeményezésünk is van, lesz majd egy csúcs, egy európai startup csúcs november 15-én Szófiában, lesz panel, amely a nőkről szól, és díjat is osztunk majd. Úgy gondolom, hogy nem csak az európai régióban, hanem a nyugat-balkáni régióban is nagyon fontos a digitális agenda, és ezen belül is a vidéki területeken. Tehát olyan területekről van szó, amelyeknek szükségük van erre a fejlesztésre, hogy előre lépjenek. Beszélnünk kell az erőszak kérdéséről és a gyűlöletbeszéd kérdéséről is igen, újabb fajta erőszakos cselekmények jelennek meg, és ezeknek sokszor nők az áldozatai az online világban. Van egy információs kampány, amelyet én indítottam el, ez a biztonságosabb internet az Európai Unióban. Ez olyan kampány, amiben tulajdonképpen mindenki ennek a jó ügynek a követe lehet. Az alap ötlet nagyon egyszerű, egy év alatt olyan cselekvéseket kívánunk létrehozni az Európai Unióban, amelyek az online világban a kölcsönös tiszteletet hirdetik, és ezt védik, ezt próbálják előmozdítani. A fiatalokhoz a cyber térben dolgozókhoz, illetve a tanárokhoz szólunk, és decemberben díjat is kiosztunk majd, és reméljük, hogy a digitális világban megjelenő erőszakot meg tudjuk állítani. Tudom, hogy sokszor tabuként kezelik ezt a kérdést, pedig ennek nem kellene így lennie. A szájberbiztonsággal dolgozó szakértőknek mindössze 17%-a nő, pedig nagyon sok támadás éri nőket. Sok személyes üzenetet kaptam fiatal lányoktól Facebookon, akiket az iskolában mondjuk interneten vagy Facebookon zaklatnak, és akik segítséget kérnek. Azt látjuk, hogy sajnos ez a jelenség folyamatosan nő, ez nagyon megnehezíti a fiatalok helyzetét az iskolában. Akár olyan egyszerű dolgok, hogy megkülönböztetik azokat, akinek nincsen elég lájkjuk like Facebookon, és utána ezek a gyerekek rosszul érzik magukat az iskolában. Fontos lenne, hogy ezzel kapcsolatban is információs kampányokat indítsunk el, már 15 ezer kezdeményezésünk van. A lényeg az lenne, hogy nem csak politikusok, hanem mondjuk ismert sportolók vagy írók, ismert személyiségek nagyköveteivé váljanak az internetes erőszak elleni harcnak. És akkor köszönöm szépen, hogy meghallgattak, remélem, hogy mindenkinek a kérdésére válaszoltam. És még egyszer, nagyon fontos a kemény támogatás, a folyamatos támogatás, hogy ne csak jó ötlet maradjon ez, hanem valóban megvalósuljanak a konkrét cselekvések. Én igenis hiszek a jó példák erejében. Úgy gondolom, hogy a fiatal lányoknak manapság Európában, ebben a társadalomban látniuk kell, hogy vannak olyan nők, vannak olyan példák, akiknek ez sikerült, és akiket követni lehet. A digitális világ a nők nélkül nem lesz egyfajta befogadó, inkluzív világ. Tehát szerintem egy a társadalmat és a gazdaságot kiszolgáló digitális változás soha nem jön létre a nők nélkül. Köszönöm. Thank you very much, uh, uh, Nagyon szépen köszönjük a biztos asszonynak, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, köszönjük önnek az elmondottakat, és köszönjük, hogy személyesen is harcol azért, hogy a digitális gazdaságban és a társadalomban összességében is jobb eredményeket érjünk el. Sok sikert kívánunk Önnek, a mi szakbizottságunk támogatására mindenképpen számíthat minden egyes stratégiája kezdeményezése kapcsán, hiszen mindannyian azt szeretnénk, hogy a digitalizáció területén jó eredményeket érjünk el. Nagyon szépen köszönöm.

are suggesting the speakers, they were clearly interested in Uh, dear colleagues. Kedves kollégák! A négyes napi rendi pontunkhoz érkeztünk. A nők szerepe a radikalizálódás megelőzésében a világban, ez a napirendi pontunk címe, és a meghallgatásunk címe is egyben. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy ebben a témában meghallgatást szervezünk. Nagyon jó szakértők vannak itt ma velünk, és segítenek nekünk megérteni azt, hogy mi a nők szerepe a radikalizáció megelőzésében, és ezt több szempontból fogják megvilágítani. Két olyan meghívottunk is van, akiknek közvetlen kapcsolatuk volt radikalizálódott személyekkel és édesanyjukkal. Remélhetőleg az általak, általuk ismertetettek révén jobban megértjük a radikalizáció jelenségét, és remélhetőleg azt is megérthetjük ma, hogy a különböző EU-s szakpolitikák, legyen szó e- belső vagy külső szakpolitikákról, hogyan tudnak tehát ezek segíteni abban, hogy leküzdjük a radikalizálódást a világban? Megadom a szót a szakértőinknek, Dunja Buzár az első, aki a CPDSI főigazgatója, tessék. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm. Mindenek előtt elmondanám, hogy milyen pozícióból beszélek. 2000 2014-ben a francia kormány felkért arra, hogy a kutató irodámból át települjek egy más funkcióba, egy olyan funkcióba, amely lehetővé tenné azt, hogy ezer francia fiatallal foglalkozom, olyanok azokkal, akik a zöld telefonszámon jelentkeztek, és aki az irakó-szíriai háborúban dzsihadistaként vettek részt, onnét visszatértek. Tehát olyan gyerekekről van szó, akik jelezték, pontosabban a családjuk jelezték egy rendőrség által megnyitott zöld telefonszámon azt, hogy a gyermekeik az iraki, szíriai övezetbe kívántak menni, vagy onnét jöttek vissza, vagy előkészítették a gyerekek az utazásukat, vagy onnét már visszatértek. Önkéntes volt a jelentkezés, és kutatást végeztünk, együttműködve a polgármest, együttműködve alapvetően az anyákkal, illetve a családokkal, de főként mondom alapvetően anyákkal 2014 és 16 között. Aztán a elnöki választások előtt a tavalyi évben visszautasítottam, lemondtam erről a funkciónkról, mert hogy politikai irányváltás következett be, és felálltam, már pedig a váltásnak ugye következménye lett volna a családok tevékenységre, életére, éppen ezért álltam fel a minisztériumi, vagy miniszteri, belügyminiszteri megbízatásból. Nemrégiben az Európai Bizottság a Practices kutatásnak a keretében megkeresett, és két jelentésre kért fel, minőségi, illetve mennyiségi mutatókkal dolgozva. 450 fiatallal foglalkoztam, akikről sok mindent tudok, kettő generációra vonatkozóan, a családjuk történetére vonatkozóan, a szociológiai történetükre, és így tovább. Kettő jelentést fogalmaztunk meg, ez hamarosan hozzáférhető, ezek hamarosan hozzáférhetővé válnak a Martisis honlapján. Megismertük tehát a családjukat, a radikalizációkat, illetve azt, hogy hogyan, ki, hogyan kerültek ki a radikalizációból. 80%-uk ugyanis kikerült ebből a jelenségből, és ezen kívül gyakorlati elemzéseket is végeztünk a kockázati tényezőkről, kockázati mechanizmusokról, illetve a megelőzési akciókról. Ez is hamarosan közzé tétetik. A mai napon egyetlen témára fogok koncentrálni, a családok, a szülőknek a kérdésére, sőt az anyáknak a helyzetére a 450 családból azt látjuk, hogy a lányoknak a radikalizációja a lányoknak korábban történik, a lányoké 12 éves korban, a fiúké 15 éves életkorban. Valószínűleg ez azzal magyarázható, hogy az egzisztenciális kérdések, a testükhöz való viszony sokkal korábban jelentkezik felmerülő kérdésként a lányoknál, mint a fióknál. Csak 43 százaléka a családoknak arab-muzulmán család, család, az összes többi az pedig valtár, vállást váltott, akár keresztény vállásra álltak át, akár ateikus, ateisták lettek, és azt látjuk, hogy Franciaországban egy olyan folyamatban vagyunk, ahol a középosztály és nagyon nagy mértékben érintett, nem csak a, az egyéb osztályok, a, az alacsonyabb osztályok, még akkor is, hogyha ez média hatás nem nagyon látható a kockázat tekintetében nem láthatjuk azt, hogy létezne egy olyan megragadható karakterisztikus jelenség, amely meghatározná, hogy X fiatalból radikális fiatal lesz. Nem, több tényezős a dolog, amely a radikalizációhoz vezet. Azaz a radikalizáció nem egy állapot, egy fix állapot, hanem egy folyamat. Abba bekerülhet az ember, és abból ki is kerülhet. Van erre is lehetőség. A családok azt értették meg elsőként vele, hogy a toborzók az interneten keresztül járnak el, és végül is kifejlesztettek egy olyan indoktrinációs módszert, amely többdimenziós. A kicsiknél, a kiskorúaknál alapvetően az érzelmi és a frusztráció keltő eljárásokat privilegizálják. Azt érik el, hogy a fiatal nem bízom meg a saját világába, azoknak a világába, azoknak a szavába, akik a szocializációját segítenék. Sőt, az emberi hangnak se eh, higgyenek, mert a radikális csoport ráveszi őket arra, hogy az emberi törvények degenerálták, korumpálták a világát, és csak a hit által tud ebből majd kikerülni, üdvözölni. Tehát a radikális csoportfajta biztonságot ad a fiataloknak azért, mert hogy vele foglalkoznak többet, mint mással és másokkal. Tehát ez a frusztrációkeltés, ez egy kulcsmomentum a radikalizációban. Aztán a toborzók mit csinálnak? Emberi kapcsolatot alakítanak ki a fiatalokkal, mégpedig egy ilyen fuzionális kapcsolatot, egy szeretett kapcsolatot a radikális csoporton belül. Ezen két megközelítés, tehát az e, emotív, a kapcsolati kapcsolat azt jelenti, hogy a fiatal az önmeghatározást változtatja meg, a saját önmeghatározása alakul át, sőt a világ látása is, és megjelenik a paranója folyamat, és ezáltal a fiatal az az igazolt védelmet, az igazolt önvédelmet látja megoldásként, és ez generálja az erőszakot. Kiemelni kettő dolgot. Először is azt, hogy a megelőzés tekintetében az anyák, az anyukák azok, akik a legkiváló pozícióban állnak a tekintetben, hogy feltárják ezen frusztrációs és ezen kívül fuzionális, e, emotív kapcsolatot észrevegyék, feltárják, mert hogy a fiatalok ugye elkezdenek félni mind azon tényezőktől, eseményektől, amelyek emberi források. A dzsihadista diskurzus arra hív fel, hogy mindaz, ami emberi forrású, az eltérít Istentől. Tehát ez megfosztja, ez a tényező a monoteizmustól a gyermeket, és ezt úgy csinálják, hogy sírket csinálni, tehát a frusztráció keltés az arra vonatkozik, hogy féljenek a gyerekek attól, hogy Istent és az embert azonosítják a gyerekek, ezt meg kell szakítani, és tehát az intimitását a gyereknek le kell szakítani. Például a gyerek, amikor belép, beülne a saját anyukájának a kocsiába, hogyha zenét hall a rádióból, akkor ezt letiltja, leállítatja. Ugyanígy a fényképeket is össze tépi képeket, festményeket, szobrokat semmesít meg, nem be például az Osamba, hogy vásároljon, mert hogy ott látja, hogy zene szól, és amennyiben a zenész, vagy az énekesnek, vagy a zenész, zeneszerzőnek a zenét hallgatta, akkor ezáltal Isten helyezni másodrangúvá. Ugyanígy például a metróra se hajlandóak szállni, tehát mindaz, ami emberi alkotású, azaz nem emberi, vagy nem isteni alkotás, azt elvetik, és a kettőnek az összekötését különös képpen. Tehát a gyerekeknek az életét a szülők látják mindenek előtt, ők látnak ezekre a változásokra rá. Aztán második nagy témakör, miért elindult a radikalizációs folyamat, az anyák azok, akik a leg stratégiai pozícióban van annak, hogy észrevegyék a frusztrációs hatásokat és a relációs, fuzionális kapcsolatnak az átalakulását. Ők tudják azt csinálni, azt elérni, hogy ellene lépjenek fel ezen, ezen eseményeknek, ezen átalakulásoknak, de majd erre majd visszatérök, ezen a fórián most nem időzök el, mert nem olvasható ilyen távolságból, de elmondom szóban ugyanakkor azt, hogy a frusztrációs megközelítés, parolyanás hatás, aki a fiatal már, mint úgy értem, úgy érzi, hogy jogos önvédelmet gyakorol, és ez oda vezet, hogy egyfajta individualizációja alakul ki az indokricinációnak. Az azt jelenti, hogy az al ellentétben a dzsihadista diskurzus, a Daesh részéről például ő a dzsihadista ideológiára appellál, mégpedig a fiatalnak a kognitív és érzelmi megközelítése ad válaszokat, más ígéreteket ad a számára ahhoz, hogy elérje az ideológiához való azonosulását a fiataloknak, tehát a viáloknak a megújulásáról beszélnek, és azt látjuk különben, hogy a lányok sokkal inkább arra törekednek, hogy a világ regenerációját észleljék, ők erre így tartanak igényt, ennek örülnek, még a fiúk esetében az önmegújulást látják pozitívnak a fiúk, és ezzel együtt a radikalizáció mindkét formában megtörténik. A toborzok más és más motivációt kínálnak, attól függen, hogy mit igényel az egyik vagy másik fiatal. Van, akinek humanitárius tevékenységeket, altruista, oktatói, orvosi, szociális asszisztensi tevékenységeket, aztán védelmet biztosítanak más sok számára, azon lányokra, akik például szexuális agressziónak voltak kitéve, de akik erről nem mertek beszélni. A jelentésben ennek a részleteit is megtanálják. Aztán vannak olyanok, akiknek a bosszú út királyák fel. És így tovább, és így tovább. A kutatásaimból kiderül az, hogy nem lehet a radikalizációját leépíteni egy fiatalnak, ha nem értjük meg, hogy az adott diskurzus mit eredményezett azon konkrét fiatalnál, milyen ideológia az alapja annak az adott konkrét diskurzusnak. Azt a hipotézist is figyelembe vettük, hogy a diskurzus a, a dzsihadistáknak ígéreteket tett, és itt is, e témában is a szülők és kiváltképpen az anyák tudnak segíteni abban, hogy az konkrét diskurzus mit is mondott annak az adott fiatalnak, hogyan lehet el felgöngyölíteni az ideológiai hátteret alapon. Fiatal gyerekeknek, a szüleinek elmondtam azt, hogy ugye van ez az emotív megközelítés, az érzelmi megközelítés, az új kapcsolati rendszer kialakítása, amely felébe lép, helyébe lép a korábbi kapcsolatnak, illetve ö, annak a kialakítása, hogy bináris világot lásson a gyerek maga előtt, személyes jövő ígérettel, személyre szabott ígérettel, és attól függetlenül, hogy milyen előtörténete van a gyereknek, ilyen ígéretet tudnak megfogalmazni a számára, ideológiai alapon természetesen az iszlám ígéretével. Átugrom ezeket a fóliákat is, pedig arról szólnak, és ezért szóban jelzem inkább, az, hogy a hatékony szülők akkor tudnak jól eljárni, ha tulajdonképpen az érzelmi megközelítés tekintetében alternatívát adnak, egy más megközelítést adnak a gyerek számára. Ha ez megtörténik, akkor az történik, hogy az anyuka is emotív érzelmi megközelítést fog biztosítani a gyerek számára, de bizalomgerjesztőt újra vissza hozza, megteremti a bizalmat a gyereke számára. Tehát a szülők vannak a legjobb pozícióban ahhoz, hogy a fiatalt megfordítsák a sorsában, és ki domborítsák az érdékeit a saját szemében, a gyerek saját szemében. A gyerek szülei így módon tovább tudják gondolni, hogy mi történt, mit is ígértek be az adott gyereknek, és akkor, amikor kivonjuk az indokritációból a gyereket, akkor lehetőségeket nyitunk meg előtte a társadalmi szerződés keretében. Persze az is kérdés, hogy mit kigérünk, mit kínálunk a számára. Az anyák kifejtettek valami nagyon fontos dolgot, ezt is most taglalnám nevezetesen ez olyan Prusztra, Marcel Proust regényére is a Madeleine sütemény híres epizódjára utal. Tehát amikor az emlékkezésnek a Madeleine süteménye jelensége áll elő, akkor ez azt jelenti, hogy a gyermekek szülei egy olyan eszközt érvényesítenek, amely révén visszahozzák a gyerek múltjából azon elemeket, amelyek pozitívak voltak, és az összeköttetés a gyerek és a szülők között biztosítják. Azaz, akkor, amikor a dzsihadista diszkózus lerombolta a korábbi érzelmi kapcsolódásokat, memoriális, emlékbeli kapcsolatokat, családi kapcsolatokat, történeti kapcsolatokat, történelmi kapcsolatokat, akkor oda vezetett a diskurzus, hogy a megszakította a gyermeknek a kapcsolatrendszerét, a gyerek-szülő, gyerek-múlt kapcsolatot, olyan mítoszokat adnak be neki, akik felsőbb rendűnek mutatják be az új értékrendszert, megteremtik a paranoia kontextusát, és mindenféle kultúrától elszakítja a dzsihadizmus, a gyermek kapcsolatát, minden szinten megszakították azokat, akkor ezt át kell látni, hogy ez történt, és a, ilyenkor van lehetőség arra, hogy az anyák visszavigyék a gyermeket a saját egészen kis csecsemő kori történeteibe. Azaz, az anyák ilyenkor egy egy egész rendszerben gondolkodva visszaidézik, és innét a pluszra való utalás, a gyermekkori emlékeket, amelyekből kialakult a gyermek személyisége, kamaszkora, és amelyeket tulajdonképpen az indoktrináció előtt ö, véka alá rejtett a gyermek, visszaszorított, és ö, így módon például, hogyha a kedvenc gyerekkori csokoládéját veszik elő, ha a bölcsődalát eléneklik, és így tovább. Például egy zsidó anyuka a Bátmicának az videóját vetite le a gyereke előtt, tehát arról van szó, hogy a múltból, az emóciós múltból, az emotív múltból, tehát az érzelmi világból, rétegekből hozzunk fel olyan dolgokat, amelyek lehetővé teszi a gyerek számára, hogy a saját egyéniségét újra megtalálja, a saját testét újra felismerje, és a szülő-gyermek kapcsolatot, a gyermek-szülő viszonylatot, a generációs kapcsolatrendszerét újra feltámaszák. Tehát a dezumnációból kell kihozni a gyereket, mégpedig úgy, hogy a gyermekeket felépítik ismételten. A dzsihadizmusban ugye az egyént megszüntették, és a csoport került minden fölébe, és bármilyen szót használjuk, a dereguli, a de ö, radikalizáció szót, vagy ö, egyéb szavakat, itt erről van szó, hogyan tudjuk a szülő-gyermek kapcsolatot újra teremteni. Egy egyes gyerekek elkezdenek sírni, akkor, amikor ezek a mély rétegek a felszínre kerülnek, akkor, amikor a régi dalamokat meghallgatják. 20%-a a felépésünknek kudarcra vallott. De mégis azt látjuk, hogy 35%-a a 20%-nak kiskorú, a többi pedig nagykorú. Tehát a nagykorúaknak a deradikalizációja egészen más léptékű, de mégis ugyan úgy kell megpróbálni az eljárást, tehát a Pruszti mérétékeknek való felidézés, a Pruszti Madlennek a, a, a kiátszása az, ami ö, működhet, de sokkal nehezebben működik a felnőttek, a nagykorúak esetében, mert ők már kiragadtattak régebb óta a családaikból. A ö, lányok különben sokkal inkább radikalizálódnak, mint a ö, fiúk. Ez nem gender kérdés, hanem erről, arról van szó, hogy a szexuális reprezentációk, a gender reprezentációk ugye számukra kedveznek. Tehát például akkor, amikor egy dzsihadista honlapot megnéz egy lány három ízben, akkor ő meg ő, ő már nagyon gyorsan indokrináció tárgyává válik, és ilyenkor a rendőrség különben ö, ö, oktatóval, pszichológussal, több disziplinának a képviselőivel kell őt kezelni, ö, ö, és ez meg is történik különben. A fiúk esetében ő tulajdonképpen egyből a hírszerzésnek az alanyává válik, területi szinten rendőrségi, és nem egy ilyen multidisciplinális megkezelítésben fogják az ő esetét kezelni, és ezáltal megvan a veszély, hogy a fiúk esetében nagyon gyorsan ö, a fiú alá merülnek. A háború, a második világháború előtt a fasizmusról azt mondták, hogy az egyént és a családot teszik tönkre. A, az újra teremtése a családnak a náci vonalnak a kiiktatásáról kell, hogy tanúbizonyságot adjon. Úgy gondolom, hogy a napozatok e tekintetben nagyon beszédesek. Meg kell tenni a szülőknek mindent azért, hogy visszahozzák a gyerekeket az irakó-szíriai övezetből, és nem szabad, hogy elkülöníteni a családot és a gyermeket gyermekeket. Nem szabad egyből ö, a családot és a családokat büntetni és vádolni. Nagyon sokféle esettel szembesülünk. Van, amikor jó családokból kerülnek ki a radikalizált gyerekek, akár rendőr családokból. A lányok esetében, illetve az anyák esetében tudjuk a kult szerepet itt kidonombítani, és fel kell, hogy vegyük a társadalmi kérdéseket. Vessük ezeket is fel, hallgassuk meg jó füllel a diskurzusait a dzsihadistáknak, a politikai, a médiumoknak, a téves beszédeire appellálnak akkor, amikor megközelítik a gyerekeket. A családi ö, törések persze nem könnyítik meg a radikalizációban való kikerülését, a Durán jelentésnek ez a következtetése, és a Kvirám ö, ö, ö, intézetnek is, tehát az individualizált eljárás tekintetében az egyénre szóló megoldások keresésében a családra kell appellálni. Ez alapvető fontosságú. Számunkra ezen kívül a hatóságoknak és a szociális ellátórendszernek a feladata az, hogy feltárják, melyek azok a családok, ahol a szülők nem radikalizáltak, és következésképpen velük szövetséget lehet kötni, segítségüket lehet kérni, és nem az a megoldás, hogy elszakítsuk a radikalizált fiatalokat a családjaiktól ezen családok esetében. Megvannak a különböző pszichometriai eszközök, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a szakértők a nem radikalizált anyag esetében ő, mozgósításra kerüljenek, és segítsenek abban 60%-os sikerrel, hogy a saját gyermekük kikerüljön a radikalizált mi voltukból. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank, uh, thank you very much, uh, Miss. Uh, Nagyon szépen köszönjük, Dünye Bozárnak ezt a prezentációt, előadást, most pedig megadnám a szót Alexandra Zsélnek, aki író és újságíró. Buenos días. Eh, bueno, me gustaría, ante todo, eh, eh, agradecer mi presencia aquí. Köszönöm szépen. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást erre a mai rendezvényre. Egy dolgot szeretnék világosá tenni, és többször is nőkről beszélek majd. A nőket olyan csoportként értelmezem ez esetben, akiket, akik esetében nagyon fontos a radikalizálódás megelőzése. És itt most nem csak azokra a nőkre gondolok, akik a család részét képezik, hanem úgy beszélek a nőkről, mint a társadalom részéről, és vannak már a megelőzés segítő eszközeink, ha bár nem hasznosítjuk mindet, az oktatásban és másutt, és vannak már ilyen eszközeink. Gondoskodnunk kell arról, hogy a nőre ne csak úgy tekintsünk, mint egy kapocsra a családon belül, hiszen sokszor úgy gondolkodunk a nőkről, mint édesanyákról, akik kapcsolatot teremtenek a családon belül, sokszor helyettesítik az édesapát is. A nőkről úgy kell beszélnünk, mint olyan egyénekről, akik a társadalom egészében szerepet játszanak. Sok minden függ a radikalizálódott személy profiljától is, erről majd a kollégák is biztosan beszélni fognak, de nem csak egy radikalizálódott nő profilját, illetve a radikalizálódott nő profilját kell látnunk, hanem a nő egészét. A társadalomban, családban betöltött szerepével együtt. Ami az általam írt könyvet illeti, szerettem volna megvilágítani azt, hogy mi történik a radikalizálódott nők családján belül, és szerettem volna nap mint nap általuk tapasztalt problematikát is körüljárni. Hiszen egy radikalizálódott nő is rendelkezik egy bizonyos társadalmi szereppel, még akkor is, hogyha például édesanyaként már elhagyta, elhagyták a családi fészket a gyermekek. 2010-ben íródott egyébként a könyvem, azóta is már sok minden változott, például a médiában tapasztalható diskurzusban, de nem minden egyes esetben van így. Édesanyákat, édesanyákkal készítettem interjúkat, miért döntöttem így? Azért, mert úgy gondoltam, hogy ez a fajta diskurzus hasznos a tudományvilága szempontjából is, amely elemezheti ezeket a diskurzusokat, és ezáltal megállapíthatja, hogy milyen tényezők vezettek ahhoz, hogy fiatalok radikalizálódtak és végül az erőszak útjára léptek. Azt mindenképpen szerettem volna hozzáfűzni, hogy azért nem szabad a társadalmi determinizmus csapdájába esünk, nem mondhatjuk azt, hogy a rasszizmus, a radikalizálódás, a társadalmi kirekesztés vezet ehhez a jelenséghez, mert ez önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy magyarázatot adjon a dzsihadizmusra úgy gondolom, hogy beszélnünk kell az édesanyákról is, mert sokszor beszéltem olyan családokkal, amelyek hajlandónak mutatkoztak arra, hogy interjút készítsek velük, és azt tapasztaltam, hogy azok, akik a legnyitottabbak voltak az együttműködésre, szeret, az elsősorban azt a célt követték, hogy más családoknak ne kelljen elszenvedniük azt, amit ők elszenvedtek és általában véve az édesanyák voltak azok, akik szerettek volna gondoskodni arról, hogy ez a tragédia ne ismétlődjön meg más családokban. A könyvem megírását követően találkoztam más édesanyákkal is, és azt tapasztaltam, hogy az általam megkérdezett nők közül szinte mindenki Elsősorban édesanyaként játszik szerepet a család életében és a társadalomban. Az édesapák és a fiú gyermekek, a fiú testvérek sokszor nincsenek jelen a család életében, és hogyha egy fiú gyermek Irakba ment harcolni, akkor sok esetben az édesanyához fűződő kapcsolat fennmaradt, az édesapához fűződő kapcsolat szinte minden esetben megszűnt. Ez úgy gondolom egy fontos tényező, és éppen ezért elsősorban a nőkről szeretnék beszélni, nem csak azokról a nőkről, akik dzsihadisták édesanyjai, hanem azokról is, akik maguk váltak dzsihadistává. Erre a vetületre ugyan, ugyanis korábban csak nagyon kevesen figyeltek oda. Általában a radikalizálódó környezet passzív tagjaként tekintettünk a nőkre, az édesanyákra, általában a férfiakra tekintettünk úgy, mint a dzsihádban résztvevőkre. Ennek is megvannak a maga veszélyei. A Notre Dame-ban is volt egy kudarcot vallott támadási kísérlet, és ebben elsősorban nők vettek részt, 19 éves nő, fiatal nőkről van szó. Sokszor maguk a nők is radikalizálódnak és támadásokat terveznek, háborús övezetekbe utaznak, ott harcolnak, de többször tapasztalunk ilyet férfiak esetében. Miért van ez így? Mert maga a radikalizációs stratégia is férfiakat céloz meg elsősorban. Nyilvánvalóan ennek megvannak az okai a dzsihadista ideológiában is. A dzsihadisták a muzulmán nőkre elsősorban alárendelt lényként tekintenek, ha egyáltalán részt vesz a dzsihadizmusban a nő, ezen ideológia szerint, akkor ezt azért teszi, mert a férfit követi. Két európai ö, egyén példány, példáját ragadnám ki, hiszen általában véve az Európában felnőtt egyének követik el a terrorista támadásokat, ez az úgynevezett homegrown terrorism. Tehát az Európán belül felnőttek által elkövetett terrorizmus. Egy egész gépezetről van szó, amely rendezvényeket szervez, ahová fiatalokat hívnak meg. Többször fordul itt elő olyasmi, hogy a dzsihadizmusra hajló személyek házasságot is kötnek egymással ilyen rendezvényeken. Ezt a mechanizmust azonban nagy részben nők működtetik, és az ő kezdeményezésükre jönnek létre az ilyen rendezvények. Minden bizonyal az a kollégák, akik itt vannak, szintén hasonlókat tapasztaltak. Ők is tanulmányozták ezt a tematikát, és hogyha megnézzük a dzsihadisták társadalmi hálóját, akkor sokszor azt látjuk, hogy vannak elszigetelt női csoportosulások ezen hálózatokon belül. Hátborzongató látni, hogy sokszor verbálisan a nők sokkal inkább hajlanak erőszakra, mint a férfiak. Mind ahogyan korábban említettem, volt egy elbukott merénylet, kísérlet Notre Dame-ban. A résztvevők, illetve a feltételezett támadók között volt egy 23 éves fiatal nő is, akinek gyermekei is van, vannak. Őt az interneten keresztül rekrutálták, Viszont az interneten Abu Omar néven eh, kommunikált, tehát egy eh, férfi nevet használt, egyébként viszont a hagyományos rekrutáló mechanizmusokat eh, használta, hasznosította, miközben élvezte az előnyeit annak, hogy nő, és ezáltal kevéssé került például a rendőrség célkeresztjébe. Összességében azonban azt látjuk, hogy gyakran a nők nagyon aktívak, és gyakran a különböző dzsihadista csatornákon keresztül is rekrutálják őket. Le kellene tehát vetkőznünk azt a sztereotípiát, mi szerint a nők csak passzívan vesznek részt a dzsihádban. Maxim példáját hoznám második példaként, aki muzulmánként a felesége révén került kapcsolatba a dzsiháddal, és így radikalizálódott. Szíriában születtek a gyermekei már, és ott nőnek fel. És említhetném egy további fiatal férfi példáját, akinek öt gyermeke van, és aki szintén a felesége révén radikalizálódott 19-20 éves korában. A spiritualitás elé, e, felé szeretett volna fordulni kezdetben, különböző misztikus vallások felé fordult először, majd áttért az iszlám vallásra, és aztán végül radikalizálódott és Szíriába költözött. Ennek a hátterében is tehát egy nő állt. A harmadik eset, amelyet említenik, egy belga lány esete. A férje, Tarik, egy veszélyes dzsihadista, aki Brüsszelben, Skárbékben él, vagy élt. 19 éves korában ment férjhez, majd néhány hónappal a házasságkötést követően a férjét a dzsihád ellen fellépő koalíció meggyilkolta, megölte. Így gyakorlatilag Daesh özvegyé vált, azonban újra férjhez ment, mint, mint később kiderült, és szinte semmilyen kapcsolatot nem tart fenn a családjával, csak az édesanyjával, és sok más Daesh özvegyhez hasonlóan folytatja az, a radikalizálódott életmódját. Mindjárt be is fejezem, annyit szeretnék még mondani, hogy nagyon fontos az édesanyák bevonja, bevonása a dzsihád elleni küzdelembe, a dzsihadizmus elleni küzdelembe. Sokszor azonban ezek nem csak háziasszonyok, mint ahogyan a sztereotípia érzékeltetné, dolgozó és a társadalomban vállaló nőkről van szó. Az általam meginterjú volt nők, szakmáját, szak, ö, szakmai előmenetelét tekintve is szeretnék mondani néhány szót, ugyanis ezt is nagyon érdekesnek találtam, és ez a prevenció szempontjából is érdekes lehet. Az általam megkérdezettek közül egy valaki ö, nővér, egy valaki az emberi erőforrások területén tevékenykedik, volt egy ö, a kereskedelemben dolgozó interjú alanyom is, volt közöttük vállalkozó, és nem régiben meginterjú voltam olyanokat is, akik például a Párizsi Városházán dolgoznak, tehát karrierrel rendelkező nőkről van szó. A profilalkotás szempontjából tehát nagyon fontos az édesanyák szakmai előmenetelét, karrierjét is megnézni, mert részben a sztereotípiáktól eltérően valóban olyan nőkről van szó, akik a társadalmi életben részt vesznek, akiknek karrierjük van, és akik továbbra is kapcsolatban állnak a radikalizálódott személyekkel, még akkor is, hogyha azok a személyek át Szíriából visszatérnek, és utána Franciaországban elítélik őket, akkor is fennáll, fennmarad ez a kapcsolat. Ez idáig kevéssé figyeltünk oda az édesanyákra a prevenció szempontjából, sőt sokszor bűn társként tekintettünk rájuk. Azonban ezzel ellentétben az édesanyák sokszor szeretnének együttműködni a hatóságokkal. Erre azonban sokszor nincs lehetőség, mert stigmatizálják, megbélyegzik őket, tartanak tőle, hogy elveszítik a munkájukat, a karrierjüket, és nem szeretnék, hogy a környezetük megtudja, hogy a férjük vagy a fiúk radikalizálódott. El kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogy ezek a nők, ezek az édesanyák és a hatóságokhoz fordulhassanak segítségért, mert sokszor a félelem tartja őket vissza, meg bélyegzéstől való félelem nem mernek különböző érdekszervezetekhez fordulni. Ennek meg kell változnia, jó lenne a bevált gyakorlatokat megosztani egymással ezzel kapcsolatosan, és azt is meg kell vizsgálni, hogy a, például az áldozatok érdekeit védő szervezeteken hogyan segít, segíthetünk. Sajnos olyasmi is előfordul, hogy a nők nem akarnak együttműködni, például a könyvemben is Ismertetem egy dzsihadista édesanyjának példáját, aki az áldozatokat segítő egyik szervezetben is részt vállal. Megkérdeztem őt, hogy hány érintett családot érint, és azt mondta, hogy 30 ilyen családot ismer. Ebből azt láthatjuk, hogy maguk az érintettek is akik megfelelő társadalmi kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, kevés információval rendelkeznek, mert tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy hány olyan család van, amely nem jelezte, hogy valamely családtagja dzsihadistává vált, egyszerűen azért nem jelezték, mert tartanak a negatív visszajelzésektől, attól, hogy esetleg valamilyen hátrány éri őket emiatt. És ebben az helyzetben semmiféle segítséget nem kapnak az állami hatóságoktól sem. A börtönben, börtönökben történő radikalizálódás esetében is azt látjuk, hogy nagyon nagy a félelem, Hogyha például egy édesanya a börtönben meglátogatja a fiát, akkor tartania kell a megbélyegzéstől, a stigmatizációtól, de nyilvánvalóan egyfajta ellenségesség alakul ki benne, egyfajta ellenérzés az állammal szemben, mert az állam az gyakorlatilag, amely elszakítja őt a gyermekétől. De ezt a folyamatot meg kell fordítani, meg kell szüntetni, ezt az ellenérzést, tenni kell érte, hogy ez megváltozzon, és hajlandóvá váljanak ezek a személyek arra, hogy együttműködjenek a hatóságokkal. azon 40 személy esetében, akit meginterjúvoltam a börtönbe került radikalizálódottak kapcsán, azt tapasztaltam, hogy a hatóságok maguk is ismét csak sztereotípiákat követnek, mondván, az édesanyák vagy feleségek, akik meglátogatják a börtönben a radikalizálódott szemét, szintén dzsihadisták. Ennek változnia kell, valamilyen módon párbeszédet kell teremteni, és egyszerűsíteni kell ezeket a folyamatokat, és egységesíteni európai szinten. Úgy gondolom, a visszatérő dzsihadisták deradikalizálódása nem elég, ezt a szót, ezt a fogalmat egyébként sem kedvelem túlzottan. Nem elég meg, a, megteremteni annak az előfeltételeit, hogy az élető többé ne folyamodjon elő erőszakhoz, érdemes minden ilyen esetben megvizsgálni a családi körülményeket is, a családi hátteret, meg kell nézni, hogy hogyan történt a radikalizálódás, mi a helyzet az egyéb családtagok esetében. Mi történik, hogyha a börtönből kiengedik a radikalizálódott személyeket, mi a helyzet velük ezt követően. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót, és felhívja figyelmét, hogy fogytán az ideje. Annyit szeretnék még elmondani, hogy beszéltem 40 olyan személlyel, aki radikalizálódott, és ezért börtönbe került, ők a közeljövőben kikerülnek a börtönből. Nagyon fontos kérdésnek tartom, hogy mi történik velük ezt követően, hogyan lehet a deradikalizálódást elősegíteni, és e tekintetben nagyon fontos a női családtagokhoz fűződő kapcsolat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Alexandra Zsélasszonynak, most pedig megadom a szót Károla Garcia Calvónak, aki az Elcano Royal Institute-nál dolgozik, mint elemző, a globális terrorizmus kérdésével foglalkozik. 11 órakor be kell fejeznünk ezt a meghallgatást, úgyhogy nincs már sok időnk, és emellett persze még időt kell biztosítanunk az eszmecserére is, hiszen a képviselők szeretnének majd kérdezni, és persze időre van szükség arra, hogy az önök válaszait is meghallgassuk. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Igyekszem majd tartani magam az időhöz. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek a mai napon. Szeretném megosztani önökkel a nők eh, dzsihádi mobilizációjával kapcsolatos eredményeket az Elkánó intézet nevében. Tulajdonképpen arról beszélünk, hogy nagyon sokáig alábecsülték a nők szerepét a különböző terrorista cselekményekben. Meg kellett tehát vizsgálnunk, hogy a nők a terrorista szervezetekben milyen típusú szerepet játszanak, illetve hogy megvizsgáljuk azt, hogy miért és hogyan radikalizálódtak ezek a nők. Ennek a tanulmánynak az eredményeit, illetve több tanulmányról van szó, tanulmányoknak az eredményeit szeretném önökkel megosztani. Különböző radikális bűncselekményekért elítélt nők helyzetének a vizsgálatával, és reméljük, hogy így választ tudunk majd adni a felmerülő kérdésekre. Először is nézzük meg a spanyol adatokat. 2012-től napjainkig 117 személyt ítéltek el dzsihadista, terrorista cselekmények kapcsán. Tehát 2012-től számítottuk ezeket az adatokat, ez volt a dzsihadista terroristák legutóbbi rekrutálásának az időszaka. Ezeket az adatokat jól ismerjük, de hát azt is tudjuk, hogy a madridi terrorista támadás előtt is volt már egy nagyon komoly alkaida sejt, amely Madridban működött már 2001 óta. De az első időszakban dzsihadista terrorista cselekmény miatt nőket egyáltalán nem tartóztattak le. 2014-ben egy Meliából Marokkóba történő illegális határátlépés során állítottak elő egy nőt, aki mindössze 14 éves volt. A jelenlegi adatok alapján több mint 10%-a a dzsihadista terrorista cselekmények miatt elítélteknek nő. Megvizsgáltuk tehát a rájuk vonatkozó adatokat, különböző adatforrásokból táplálkoztunk, és felvettük a kapcsolatot az igazságszolgáltató hatóságokkal is. A weboldalunkon láthatóak pontosan ezek az adatok. Nézzük akkor most a terrorista cselekményeket. Azok a nők, akik terrorista szervezetekhez csatlakoznak, általában mind fiatalok, fiatalabbak, mint a férfiak. És hogy lássuk a pontos adatokat, hogyha az átlag állatko, életkort nézzük, a Spanyolországban elítélt férfiak átlag életkora majdnem 30 év, míg a nőknél ez 4 évvel kevesebb, tehát az átlag életkor 26 év. Van itt még valami, amit rendkívül érdekesnek és fontosnak találtunk, ez a családi állapot. Itt is van nagy különbség a nők és a férfiak között, ugyanis a férfiak nagy része családos ember és házas, a nők esetében viszont az iszlám állam inkább fiatal, nagyon fiatal, egyedülálló nőket próbált behálózni, ennek pedig az az oka, hogy hogy tulajdonképpen a cél az volt, hogy ezeket a fiatal lányokat behálózzák, és így a saját területüket növelni tudják. Tehát a nők közül a beszervezettek nagy része egyedülálló nő volt hajadon, míg a férfiak közül házas ember és családapa. Ezekben az iszlám kolonizációs megmozdulásokban fontos szerepet játszanak tehát ezek a fiatal lányok. És tudjuk, hogy sok esetben homegrown, vagyis saját nevelésű terroristákról van szó a legtöbbjük Spanyolországban született, sőt, sokkal magasabb az aránya a második vagy harmadik generációs nőknek, tehát olyan nőkről van itt szó, akik Spanyolországban születtek, Spanyolországban nevelkedtek, és Spanyolországban szocializálódtak. Most nézzük meg azt, hogy ezek a radikalizációs folyamatok hogyan mennek végbe Spanyolországban tíz radikalizált személyből kilenc, tehát a 99 százalékuk 2012 és 2015 között került be egy radikális csoportba, és 2014 és 2015 rendkívül fontos évek voltak ugyanis a radikalizáció 66%-a erre a két évre tehető. Tehát az iszlám állam felkérte ezeket a nőket és férfiakat, hogy segítsék őket ezeknek a terveknek a végrehajtásában. És ezek a nők odautaztak, és utána ott váltak már feleségé anyává, és egyfajta ilyen idealista képet sugároztak az irányukba, hogy ők részt vehetnek ebben a nagy tervben, amelyben kulcsfontosságú szerepet játszhatnak. Ezek a nők tehát rendkívül fiatalok, körülbelül 20 évesek, még Spanyolországban élnek, és akkor kezdődik ez a radikalizációs folyamat, míg a férfiak már elmúltak általában 25-26 évesek is, amikor ezekkel a radikalizációs folyamatokkal első ízben szembesültek. Fontos továbbá kitérnünk arra is, hogy a közösségi hálózatok és az internet szerepe hogyan értékelhető. Az online radikalizáció rendkívül nagy mértékű, sőt, egyre nagyobb mértékű. Meg kell tehát néznünk, hogy az iszlám állam képviselői vagy az online radikalizáció fontosabb-e. A nők jelentős része, sőt elsőprő többsége inkább online radikalizáció áldozata lett. Az iszlám állam maximálisan kihasználja a digitális és virtuális lehetőségeket. Ez olyan ablak számára, amelyel a világon bárhol radikalizálhat személyeket. És az online világban a testvérek, az apák nem tudnak annyira odafigyelni, a lányokra és lánytestvérekre. Ugyanis otthonról, a szobájából az adott fiatal lány kapcsolatba léphet az iszlám állammal, ami esetünkben Spanyolországból, de tulajdonképpen bármelyik Európai Uniós tagállamból. Tehát mindenféle ellenőrzés nélkül szabadon kapcsolatot létesíthet az iszlám állam a digitális világban ezekkel a lányokkal, és így hívja, radikalizálja őket közösségi hálózatok, internetes oldalak segítségével. Tehát a nők majdnem mindig online módon radikalizálódnak. A nők számára fontos maga a csoport, a csoporthoz való tartozás, hogy interneten, blogon, WhatsApp-al folyamatosan kapcsolatot tartsanak a, hata, a hasonló nőkkel, mint ahogy ezt az előző előadásban Alexandra is elmondta. Az internetes világon kívüli radikalizáció is fontos, nem szabad azért ezt sem alábecsülni. Ez különböző nők közötti találkozókon, vagy akár otthon is megvalósulhat, tehát ennek a szerepe azért továbbra is fontos. A muzulmán kulturális központok is sokszor végeznek ilyen tevékenységet, sőt, a már radikalizálódott nők maguk is szerveznek a saját közösségükben ilyen politikai jellegű gyűléseket. Az adatbázisunkban egyetlen olyan nő sem volt, aki saját maga szeretett volna integrista muzulmánná válni, tehát aki ült a szobájában, és a fogalmaztatok így saját indítatásból lett volna dzsihadista, szalafista, és saját indítatásból a szobájában ülve alakult volna át terroristává. Tehát ilyen esetünk egy se volt. Ez mindig úgy történik, hogy vannak ezek a radikalizáló személyek, vagy az internet, és egy nagyon furcsa világot vázolnak fel a nők előtt, egy fekete-fehér világot, olyan üzeneteket juttatnak el hozzájuk, hogy most pokolban élnek, és hogy a dzsihádnak köszönhetően kiléphetnek ebből, megvalósulhatnak. sok esetben ezek a nők utána nem hagyják el Spanyolországot, hanem Spanyolországban maradnak, és további beszervező tevékenységeket folytatnak, és utána indítanak el esetleg más nőket a kalifátus irányába. Tehát ezeknek a nőknek fontos szerepe van a beszervezésben is. Egy további fontos és jellemző elem a radikalizáció kapcsán, ami kiderül intézetünk tanulmányából, ez az, hogy ugye az elítélt személyeknek nagyon komoly szociális kapcsolatai vannak más dzsihadistákkal és már elítélt személyekkel, dzsihadista sejtekkel. Hogy mondjak egy példát, a Ripol esetében tulajdonképpen az idősebb fivérek radikalizálódtak először, és ők vonták be, hálózták be a kisebb testvért, testvéreket. Köszönöm szépen, tudom, hogy telik az idő, úgyhogy inkább vitázzunk, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen. Charlotte Isaacsonnak adok szót. a külügyi szolgálat képviselőjének. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a szervezőknek ezt rendkívül fontos ülést, és köszönöm szépen a előző előadóknak is, hogy hozzájárultak ehhez a vitához. A politika szempontjából szeretném megvilágítani ezeket a kérdéseket, valamint szeretném ismertetni, hogy az LKS szempontjából hogyan látjuk ezt a kérdéskört, valamint a tagállamok szempontjából. Tudjuk, hogy nem egyszerű témáról van szó, Éppen ezért nem vonhatunk le leegyszerűsített konklúziókat arról, hogy a nőknek mi a szerepe mindebben, és nem szabad ezáltal megerősíteni a sztereotípiákat, ahogyan az előttem szólók is mondták. Tehát először is tisztáznunk kell a fogalmakat és a saját gondolatainkat is kívülről kell látnunk, és biztosítanunk kell, hogy ne bocsátkozzunk szenzáció hajház leegyszerűsített következtetésekbe. Látnunk kell, hogy van egyfajta szenzációhajház aspektusa is sokszor ennek a tematikának. Ami a nők szerepét illeti a radikalizációban a világban, ugye erről szól a mai meghallgatás a cím alapján, szeretnénk a nőknek a többféle szerepét is megvilágítani mindebben, Emellett a gender aspektusát is szeretnénk kiemelni, hiszen a gender, a nőiesség és a férfiasság szempontjából, fogalmainak szempontjából fontos, mert a nőiesség és a férfiasság nem feltétlenül, tehát a gender, mint olyan nem feltétlenül felel meg a nő és férfi fogalmának. Azzal kezdeném, hogy mindannyian tudjuk, hogy veszélyes világban élünk. Az ENSZ, amely az egyik legfőbb partnerünk a multilateralizmus előmozdításában szintén megállapította 2017-ben, hogy a diplomácia eszközeit kell megragadnunk a béketeremtés érdekében. Egy olyan világban, amikor a konfliktusok jóval bonyolultabbak, mint korábban, és az extremizmus is egyre terjed, főként az erőszak alapú és az erőszaktól vissza nem riadó extremizmus, illetve szélsőséges gondolkodás. Az Európai Unióban és azon kívül is elsősorban az iszlamista csoportokra össz összpontosítottunk, az iszlám állam, a Boko Haram és hasonlók. Vannak azonban más identitás alapú, szélsőséges ideológiát alkalmazó csoportosulások, amelyek szintén felütötték fejüket más kontextusokban. Kanadában, az Egyesült Államokban például készültek olyan tanulmányok, amelyek szerint a fehér, a fehér felsőbbrendűség ideológiája is hatalmas veszélyt jelent a radikalizálódás és az extremizmus szempontjából, és ezek egyre növekvő mozgalmak. Mindeközben Myanmarban, Sri Lankán, Tájföldön militáns csoportosulások terjednek, Indu, Indiában pedig a szélső jobboldali hindu csoportosulások egyre nagyobb teret nyernek a politikai életben és a közéletben. Tehát a radikalizálódás szempontjából ezek is nagyon fontos csoportosulások. Nem csak vallási radikalizálódásról beszélhetünk tehát, hanem politikai radikalizálódásról is, és sokszor ez a kettő nagyon szorosan összefügg egymással. Mindezen helyzetekben ezek a mozgalmak nagyon különböző körülmények között jönnek létre, és nagyon különbözőnek tűnhetnek a felszínen, de sokszor egymástól merítenek ötleteket, és mindegyik esetben az identitás fogalma központi jelentőségű, az identitás megválasztása szemben mások identitásával, saját identitás elhatárolása mások identitásától sokszor kulcs szerepet játszik, sőt, mindegyik esetben kulcs szerepet játszik. A nőket mindig felszólítják arra, hogy a saját társadalmi szerepüknek feleljenek meg, miközben a problémákért másokat hibáztatnak, a másikat hibáztatják. Tudjuk, hogy mindezen helyzetekben a gender, illetve a nő, nőiség egyfajta áruvá válik, mindezen témakörökben politikailag visszaélnek ezzel a fogalommal. A fehér felsőbbrendűség mozgalma például a bevándorlókat okolja a problémákért, miközben az Európában élő radikalizálódott muzulmánok azt mondják, hogy a kirekesztettségük okozza a gondokat. Sok esetben azt láthatjuk, hogy az áldozat szerep, a státus elveszítése, a megaláztatás párosul a felsőbbrendűség érzetével és azzal a gondolattal, hogy megalapozott a másokkal szembeni erőszak alkalmazása. Rengeteg tanulmány beszél erről, ezen jelenségekről, és arról, hogy mindezek a tényezők hogyan járulnak hozzá a radikalizálódáshoz. Minden radikalizálódott személy automatikusan kizárja mindazokat, akik nem gondolkodnak hozzájuk hasonlóan, és mindeközben felemelked, felülemelkednek másokon, de humanizálva azokat, akik marginalizálni akarnak, ezáltal megteremteni a létjog, és e-, ezáltal megteremtik a létjogosultságát, meg az alapjait az erőszak alkalmazásának, és a tanulmányok arra mutatnak rá, hogy a radikalizálódásnak és az erőszakos szélsőségesek mozgalmaknak nincs egyetlen egy okuk, hanem sokszor a kormányzással, a biztonsággal, a gazdasági körülményekkel, társadalmi körülményekkel függ össze, tehát sokféle tényező járul hozzá ahhoz, hogy ez a jelenség teret nyerjen. Számunkra az EKSZ-ben nagyon fontos ez, nagyon fontos megvizsgálni a nagyon sokféle kiváltó okot, amely ezen problémákhoz és kihívásokhoz vezet. És fontos, hogy ezeket mind-mind, ezeket a szinteket mind-mind egyszerre vegyük szemügyre. Tudjuk, hogy az ENSZ kontextusában és elsősorban a megelőzésre helyezik a hangsúlyt a radikalizálódással és a szélsőséges extremizmussal szemben. Az ENSZ biztonsági tanácsa határozatot hozott arról, hogy, nem, hogy nemzeti cselekvési tervekre van szükség ebben az összefüggésben. Emellett elhangzik sokszor az is, hogy a nők szerepének kidomborítása nagyon fontos a békéltetésben. Nem véletlen, hogy azok a társadalmak, ahol a nemek közötti egyenlőség jellemzőbb, ott kevésbé valószínű az erőszakos extremizmus térnyerése. Azt hiszem, tehát ez világosan mutatja, hogy érdemes dolgoznunk hosszú távon ebből a szempontból is a nők egyenlőségén és a nemek, és, nemek közötti egyenlőségén. A fenntartható fejlesztési célok is fontosak e szempontból, hiszen az egyik fejlesztési cél vannak fejlesztési célok a szegénység elleni küzdelemre vonatkozólag, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozóan, és igazságos és inkluzív társadalmak létrehozására vonatkozóan. Mindezek olyan célok, amelyeket a magunkénak hiszünk, és amelyekért do- közösen dolgozunk partnerszervezeteinkkel együtt a multilaterális kontextusban is. Ebben a, kon- a kontextusban nyilván az ENSZ a legfontosabb partnerünk, de van számos más szervezet is, amelyel együttműködünk, hogy hozok néhány példát, a NATO, az OECD, a, az EBS, e az Afrikai Unió, és van számos latin-amerikai szervezet is, amelyel együtt dolgozunk a kihívásokon. Együttműködünk egymással, és támogatjuk egymást. Az oktatás is mindig színhelye volt az ideológiai és politikai harcoknak. A szélsőséges, erőszakos mozgalmak és radikalizációs mozgalmak is platformként használják ezt. Tudjuk, hogy ezen platformok közül sokan, legyen szó politikai vagy vallási platformokról, nagyon okosan használják fel a gender fogalmát, mint eszközt, és mindig integrálnak valamiféle gender perspektívákat a tevékenységükbe. Hozzánk hasonlóan mi is azon dolgozunk, hogy a szakpolitikáinkba bevigyük a gender aspektusát, de ugyanezt látjuk a másik oldalon, a radikalizálódáson dolgozó csoportok esetében. Érzelmi szintre emelik mindezt gyakran a vallás szintjére, hangsúlyozzák az identitás fontosságát, ezt is ugye kiemeltem már az imént, az igazságtalansággal szemben érzett harag, és így tovább. Az Európai Unió hosszú távú munkája az emberi jogi kartán alapulva és a nemek közötti egyenlőségen alapulva, ezért kulcsfontosságú, hogy fel tudjunk lépni a radikalizálódással és az erőszakos szélsőségesekkel szemben. Azt látjuk, hogy ezek a csoportok egyébként a közösségi hálókat is sokszor a hasznukra hajtják, a, megpróbálják hasznosítani a céljaik elérése érdekében. Sajnálatos módon ezeket a közösségi oldalakat nagyon destruktív célokra is fel lehet használni, ezt is folyamatosan vizsgáljuk, mit teszünk. Együtt működünk sok-sok szervezettel, ahogyan mondtam. Még fél percen van, ha jól látom, itt az órán. Az Afrikai Unió az Európai Unióval együtt nyilatkozatot tett tavaly. E közös nyilatkozat arról szólt, hogy hogyan kívánunk együttműködni az erőszakos szélsőségesekkel és a radikalizálódással szemben. Ez tehát egyik példája az együttműködésnek. Végül szeretném azt is elmondani, hogy a nőkről szóló stratégiánkat éppen napra készre kívánjuk tenni, amely a nők békéltetésben és külügyben betöltött szerepéről szól. Ez kitér az Európai Unió tagállamaira is, és arra is, hogy hogyan dolgozunk együtt harmadik országokkal ezen kérdéskörökben is. Még egy dolog, jelen pillanatban zajlik ennek a megszövegezése, és remélhetőleg még az év végéig lezárul a munka ezzel kapcsolatosan a tanácsban. ebben az, az, a szakpolitikánkban nagyobb szerepet kívánunk szánni az erőszakos extremizmus elleni küzdelemnek. Ez egyébként a nőkkel kapcsolatos békés biztonsági agenda központjában is, különösen ha megnézzük a 2015 óta született határozatokat. Nagyon jól látjuk tehát, hogy mi a probléma, mi a kihívás, van tervünk a probléma kezelésére, egyértelmű, hogy együtt kell működnünk egymással és partnereinkkel is, nem utolsó sorban a civil szervezetekkel, tehát nem csak az egyénekkel, a nőkkel és édesanyákkal kell együttműködni, hanem a különböző szervezetekkel is, amelyeknek szakismereteik vannak ezen témákkal kapcsolatosan. Össze kell fognunk, és együtt kell dolgoznunk azon, hogy megelőzzük a, az erőszakos extremizmust és a radikalizációt. Köszönöm. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor most megnyitom a szót a parlamenti képviselőknek. Beszerró képviselő asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a Nőjogi Szakbizottságnak, hogy ilyen fontos, ugyanakkor talán alábecsült témában meghallgatást szervezett, ugye itt a nők szerepe a radikalizálódás megelőzésében a téma, a néppárt is a saját nevemben is szeretném elmondani, hogy köszönjük szépen ezt a sok nagyon érdekes információt a meghívott vendégek részéről. Afrikától, Ázsiáig, Európától, Amerikáig mindenhol azt látjuk, hogy a radikalizáció folyamatosan teret nyer. 2016 óta a radikalizáció nagyon komoly problémát okoz, sőt, kimondhatjuk, hogy a globális demokrációt fenyegeti. A marokkói radikalizációs hotspotokról szóló tanulmány azt mondja, hogy a legfontosabb indokok tulajdonképpen az, hogy szoros kapcsolatban legyenek ezek a személyek egy csoporttal, és hogy valamilyen közös értékért küzdjenek, amely számukra pozitív. Tehát azok az emberek, akiknek nincsenek egyéb kapcsolataik, azok könnyen beszervezhetőek egy ilyen szervezetbe. Nagyon fontos a női családtagok szerepe az anyáké, a nővéreké. Természetesen a nemekre kihegyezett biztonsági politika fontos szerepet játszhat a radikalizáció megállításában. Az ENSZ tanulmányai is kimondják, hogy a nők szerepe a konfliktus megoldásban és az erőszak megállításában fontos szerepet játszik az erőszakos cselekedetek megelőzése, illetve az áldozatok megsegítése közös feladatunk. Egyre fontosabb a terrorizmus elleni fellépés, különösen oda kell figyelnünk a megelőzésre. A reziliencia alap, az ellenálló képességi alap tulajdonképpen olyan pénz, amelyet ilyen célokra lehet fordítani. Nigériában például elindult egy nagyon fontos program, amely megfelelő üzenetet próbál eljuttatni a nők irányába. Az antiradikalizálódásnak nagyon fontos szerepe ez. Bangladesben elindult például egy olyan program, amely százezer nőhöz juttatta el ezt az üzenetet. Malin is elindult egy antiradikalizációs képzés, amely kifejezetten nőket célzott meg. Több esetben szervezett az Európai Unió olyan kezdeményezéseket, amelyek szintén ebbe az irányba mutatnak. Szíria és Irakkal való együttműködésünknek például fontos része a nők antiradikalizációs szerepének a kihasználása. Az Egyesült Királyságban egy tanulmány kimutatta, hogy 11-18 éves korcsoportban viszonylag kevesen beszélnek az édesanyjukkal nehéz politikai témákról. Az a 2015-ös állásfoglalás, amely a radikalizációs folyamatok megállításáról szól, itt a parlament már akkor kimondta, hogy a radikalizációban a nők szerepe rendkívül fontos. Az Európai Unió és annak tagállamai megpróbálnak tehát fellépni a radikalizáció ellen. És akkor most rátérnék a mai négy előadásunkra, és szeretnék is feltenni három rövid kérdést. Ezt most mondjam el, vagy később? rövid kérdésekről lenne szó. Igen, igen, elmondhatja a kérdéseit, de hogyha mindenki ennyit beszél, akkor nem lesz idő a válaszokra, úgyhogy akkor most tegye fel a kérdéseit. Akkor most spanyolul folytatom az anyanyelvemen. Azt szeretném kérdezni Buzár asszonytól, hogy milyen lehet, módon lehet megítélni az édesanyák szerepét, a nők szerepét, a terroristák családjában. Például Barcelonában tudjuk, hogy a merényletet hetekig, hónapokig készítették elő. De hogyan lehet megmagyarázni azt, hogy senki a közvetlen környezetében a gyermekeknek nem tudta, hogy mire készülnek a terroristák. Aztán milyen vonzerej lehet a kalandvágynak ezen gyermekeknél, ezen kiskorúaknál, akiket adott esetben rosszul kezeltek, tulajdonképpen egy nagy kalandot akarnak ők megélni. Otomis Becerra. Perdone, perdona, perdona, sorry. Could you call her? Beszere asszonynak adom most meg a szót. Her who was telling me to stop? You were telling me to stop? Ön mondta nekem, hogy fejezzem be? No. Okay, okay, I think the chair is for that. I will never ever have told you to stop. Yeah. I am so sorry. Azt gondoltam, hogy ez az elnök feladata. Elnézést kérek, folytatjuk az ülést mondja az elnök. Most Beszere asszonynak adom meg a szót, csak két perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazándiból a rendelkezésre álló időkeret azt igényli, hogy kellő respektussal éljünk, fe, éljünk, és maguk a szakértők se kapták meg azt az időkeretet, amely megillette volna őket, és ami lehetővé tette volna, hogy méltányos módon kerüljön ki meghatározásra az időkeret mindegyük számára. Na most nézzük meg, hogy Európában az intézményi keretet figyelembe véve mit tehetnénk, milyen fajta allokációkra lenne szükség. Azért, hogy az átalakulás, a de radikalizáció területén a nők fel tudjanak lépni. Ugye vannak a think tankek, vannak a konferenciáknak, a fontos szerepei vannak a kiadványok, de mit kellene tenni azért, hogy az Európai Unió, amely 51%-ban ugye nőkből áll, lehető módon fellépjenek. Ich habe eine Frage, und zwar an képviselő, köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne a, képvis- az, a szakértőinkhez. Mikor jutunk el arra a pontra a radikalizálódás esetében, hogy már nem beszélhetünk szabad akaratról, egyfajta negatív spirálba kerülnek ezek a fiatalok. Az embernek az az érzése, hogy ezek az emberek önkéntesen jelentkeznek, önkéntesen választják ezt az utat, de egy bizonyos ponton már beszippantja őket ez az egész világ. Elérkezik-e egy ilyen pont, amikortól kezdve már nem beszélhetünk a szabad akaratukról, mint a prostitúció esetében, ekkor is szoktunk egy ilyen pontról beszélni, vagy a szekták esetében. Mikor ér véget az emberek szabad akaratának érvényesülése, mikor kerülnek egy olyan helyzetbe, amikor már önerőből nem tudnak kijutni ebből a spirálból? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm Tereza kolléganőnek, aki a mai eszmecserét kezdeményezte. Nagyon fontosnak tartom ezt a vétát. Nagyon jó volt az, amit hallhattunk a szakértünk részéről, és mindez megerősíti azt is, amit az Europol-tól hallhattunk, nevezetesen, hogy a radikalizálódás leginkább azon egyének felől indul el, akik nagyon rossz családi körülmények közül kerülnek ki, akik börtönbe kerülnek, és sokszor az internet is egy forrás a radikalizálódásnak. Vannak különböző tanulmányok, az e- Európai Unió is megrendelt tanulmányokat, önök is készítenek kutatásokat ebben a témában, de mégis azok, akik döntéshozatali helyzetben vannak, sokszor nem értik meg, hogy konkrét cselekvésre van szükség, konkrét lépésekre. Carola García Calvo említette például, hogy Spanyolországban, és ugyanezt láttuk Belgiumban a terrorista támadások esetében és hogy a radikalizálódás azok esetében történik, akik itt születtek Európában, nem azok esetében, akik tegnap-tegnap előtt érkeztek ide. Sokszor azt hiszük, hogy az itt születettek integrálódtak, de épp ennek az ellenkezője ig- igazolódik be. Ezek a személyek nem érzik úgy, bár itt születtek, hogy az Európai Unió a hazájuk, hogy az európai értékek az ő érdéke, ér, értékeik. Ez esetben érdekes elgondolkodni azon, hogy mit lehet tenni. Érdekes egyébként a belga rendőrség főkapitányságának a nyilatkozata, tanulmányt készítettek, kutatást készítettek, amely megmutatta, hogy Belgiumban a radikalizálódás elsősorban belga mecsetekben történik, és hogy a radikalizálódás finanszírozása elsősorban Szaudarábiából érkezik. Érdekes, hogy ezeket a pénz folyamokat nem ellenőrzi senki. Gyorsan tenni kell valamit, mert máskülönben még súlyosbódnak a problémák. Itt Európában történik maga a radikalizálódás, mi pedig nem, nem reagálunk erre. Bosznia-Hercegovina példáját is említhetném, ahol egyre többen mennek külföldre, egyre többen mennek a közel-keletre harcolni, külföld, úgynevezett külföldi harcosként. Az újabb adatok azt mutatjuk, hogy egyre többen közülük nők, akik már nem csak az úgynevezett logisztika részeként utaznak külföldre, hanem maguk is fel vannak fegyverezve és harcolnak. Az az érzésem, hogy sokszor azt hangoztatjuk, hogy a külföldi, úgynevezett külföldi harcosokat visszatértük után integráló, integrálni kell, újra kell integrálni a társadalmainkba, de szerintem ez nem lehetséges. Ezek az emberek radikalizálódtak, és úgy gondolom, hogy nem lehetséges őket újra integrálni a társadalmainkba. Mivel önök, a szakértőinkhez fordulok most, ezekkel a témákkal foglalkoznak, Tőlük szeretném megkérdezni, hogy fenyegetik-e őket a radikális iszlamisták, éppen azért, mert foglalkoznak ezekkel a témákkal. Kapnak-e fenyegetéseket? Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, hölgyeim, a különböző ö, hozzászólásokat, előadásokat, és elnézést, hogy késve érkeztem, így Buzár asszonynak az előadását nem hallhattam. Hallottuk azt Ázekson asszonytól, hogy a veszély a nők számára, különösképpen Európa számára az izlamizmusnak a terjedése, ö, olyan értelemben, hogy Németországban meg másút is ö, agresszióknak voltak a tárgyai ö, a nők, és ezek az agressziók, erőszakos ö, ö, cselekmények iszlamisták által elkövetett cselekmények voltak. Tehát ez elképesztő, azt mondanám fehér emberként. Ami pedig a mai napot illeti, én is beszéltem kriminológusokkal, franciákkal, akik elmondták, hogy mennyire fontos a nőknek a szerepe az úgynevezett franciaországi érzékeny területeken, régiókban, övezetekben, mert hogy a terrorizmus potenciális megnyilvánulása érhető tetten. Meg kell hallgatni ezen asszonyokat, nőket, és akkor, amikor találkozunk velük, akkor látni kell azt is, hogy ők félnek. Félnek attól, hogy kimenjenek a lakásukból, beszélnek a rendőrökkel, egyesületekkel, civil szervezetekkel, és ezzel kapcsolatosan kérdezem, hogy mit lehetne tenni, mi lenne a megoldás, és mi lenne lehetséges. Aztán Zsilasszony, ön elmondotta azt, hogy az a nő, aki fátlat visel, az alávetett pozícióban a férjéhez képest, és ö, itt már elhangzott a teremben, ebben a teremben is, hogy a fátyol viselet az adott esetben a szabadságnak a jelképét jelenti. Mm, kicsit ö, talált veszettem, hogy most miről is van szó egyikről vagy másik megközelítésben. Aztán tegnap vagy tegnap előtt jelent meg egy tanulmány, amelyben az fogalmazódik meg, hogy nagyon sok gyerek az iskolában nem hajlandó keveredni a nem muzulmán gyerekekkel. Nem hajlandóak például embert ábrázolni, vagy például, hogyha zenét szórnak a hangszórók, akkor bedugják a fülükbe a füldugót, vagy nem hajlandó kézen fogva a kislányokat, és így tovább. Tehát és aztán van a halál, illetve nem halál húsfogyasztás, szóval mi, mint képviselők, mit is tehetünk azért, hogy ezen családoknak a segítségére legyünk, akik észlelik idézéletben a radikalizációját a gyermekeknek még az iskola előtt akár. Akkor hallgassuk meg a szakértőket, észrevételeiket, de kérem, emlékeztetem önöket arra, hogy mindenkinek kettő perc áll a rendelkezésére, nem több. Ki kezdi? Én azzal kezdeném, hogy válaszoljak a kérdésére, azt hiszem, hogy félreértett engem a fátyolal kapcsolatosan. Az egyik sztereotípia, amelyet közvetítenek, és amely tekintetében a nők felelősségét a dzsihadizmusra való átállás tekintetében csökkenteni lehet, vagy elvetni. Szóval a rasszizmusra akarok ö, utalni, és egy olyan fajta ö, egyvenegről, amely arról szól, hogy a nők nem szabadok, nem szabadon döntenek a dolgaikról, és a fájtól kapcsán csak erre szerettem volna utalni, nevezetesen arra, hogy a tudatlanság vezet oda, hogy össze keverik egyesek a különböző dolgokat, nem mérik jól fel a veszélyeket, és mondják egyesek azt, hogy a nők nem szabadon döntöttek, már pedig én azt hiszem, hogy ez a tétel nem igaz, esetenként kell megvizsgálni, hogy szabadon vagy nem szabadon dolgoztak, döntöttek a nők, nem szabad, hogy félre sikoljon ez a vita e tekintetbe, és nem szabad, hogy csak ilyen alapon ítéljék meg, hogy valaki hibás vagy nem hibás. Úgy gondolom, hogy a médiumoknak hatalmas szerepe van e tekintetben, az anyák, az édesanyák szeretnék elmondani a történeteiket. Ezt megteszik különben kis fórumokon, például iskolákban, amikor szót kapnak és például Vözúl városában, a könyvemben beszélek Anyeszről, ő egyedül senkinek a segítségét igében nem véve próbál beszélni, beszélni, iskolákba elmenni, gimnáziumokba, elmondja, hogy Vözul, ugye egy kis város Franciaországban, kelet Franciaországban, szóval mi történt, és szeretné elmondani azt, mások is de tudnia kellene azt, hogy mi történt, és tudniuk kell arról is, hogy a anyákat segíthetik, és nem szabad, hogy hogy az emberek úgy érezzék, a nők úgy érezzék, hogy nem hallgatják meg őket, pedig fontos mondani valójuk van a megelőzés tekintetében ez nagyon fontos és hasznos lehet. átadom az időkeretemet Isaacson asszonynak és Garcia asszonynak, azért, hogy a időkeretet helyre billentsük, ezt így korrigálnám a hosszú előadásommal. Mind a négyen ugyanakkor annyit mondanék, nagyon sokat tudunk arról, hogy mennyire nagy a diverzitás társadalmilag is, családilag is a radikalizáció kapcsán, és most ugye nincs időnk arra, hogy elmondjuk a radikál egyszerűnek a folyamatát, de minden győjünk elmondta azt, hogy mennyire összetett folyamatról van szó, mennyire nem csak az arab származású emigránsokat érintik a radikalizációk, és nem csak a tulajdonképpen a, a külvárosokat, és tudományosan azt mondani, hogy csak az emotív, tehát az érzelmi síkon őriznénk a dolgokat, és ha csak azt mondanák, hogy csak a külvárosokkal kell foglalkozni, az arabokkal, a muzilmánokkal és a szegényekkel, akkor nem jutunk semmire. Ez egy teljesen megalapozatlan így. Nagyon szépen köszönöm hogy Beszerel asszonynak a kérdésére válaszoljak, szeretnék egy üzenetet küldeni mindenkihez. Nem szabad, hogy elitista módon közelítsük meg ezen kérdéseket. Az egész társadalmat érintő kérdésekről van itt szó, ö, és hát jól tudjuk, hogy mi történik itt és ott, és nem csak ö, anyaként mondhatjuk ezt, hanem szakmabeliként is. Ö, nagyon fontos, hogy a szakmaiság megjelenjen a döntés hozatalban, mégpedig úgy, hogy a döntés hozataloknál a nők messze menően jelen legyenek. Az irányítás mindig is a férfiak kezébe van továbbra is, de ezt meg lehet változtatni. Minél inkább a nők részt vesznek a döntéshozatalban, annál inkább figyelembe lehet venni az említett szempontokat. Az tény, hogy a felmerülő kérdésekre reagálnom kell olyan szempontból is, hogy nagyon lényeges a binóm, a kettős szereplős integrációs kérdések kezelése. Kulturális integráció, gazdasági integráció nagyon lényeges, mert hogy a radikalizáció erőszakos, és azt látjuk, hogy nagyon sokféle profil jön szóba a terroristák körében. Most adott az sok mindenből a kulturális asszimiláció részleges mi voltából és egyébekből, nyelvismeret hiányából, a munka nélküliségből, és így tovább. De kulturálisan azért vannak itten ö, szakadékok, és ez Spanyolországban mindenképpen látható. Nagyon sok marokkói, második generációs marokkói nem érzi magát egyáltalán spanyolnak magát, se kulturális, se oktatási szempontból, miközben vannak, akik már kifejezetten spanyol kultúrán növelkedtek fel. Barcelonában, Barcelonában ezt konkrétan észleltük, és ami például azok a nők, akik illegális tevékenység, vagy legalábbis szürke zónában tartozó tevékenységet végeznek, nagyon gyakran nem a kisbűnöző világban tartoznak, de a férfiaknál ez másként van. Köszönöm szépen. Hát, hogy mi önkéntes, és mi nem önkéntes, az elég egy filozofikus kérdés. Hát azért vagyok itt, mert ez a munkám. Valami, amit mindenképpen meg kell néznünk, az önkéntes csatlakozásról, vagy radikalizálódásról, az ugye rendkívül érdekes kérdés. A prostitúció és az erőszakos pornográfia kapcsán nagyon érdekes vitákat folytattunk le. Felmerült itt egy kérdés, sajnos nem láttam a nevet, hogy kitette fel. De azt tudom elmondani, hogy különböző típusú radikalizáció és több különböző típusú erőszakos, szélsőséges viselkedés vagy csoport létezik. Vannak rendkívül szélsőséges és rendkívül erőszakos csoportok, ez egyértelmű, és ezek különbözőek lehetnek. Mi nyilván a világon, az Európai Unión belül és kívül együttműködünk a bűnüldöző hatóságokkal, és hogyha bele kellene mennünk abba, hogy mi a leginkább káros és veszélyes környezet egy nő számára, az azért valószínűleg nem radikalizálódás lenne, hanem az, hogy valaki, akivel együtt él, a saját házában, a saját családjából erőszakot követel a nő ellen. Tehát, hogyha a legnagyobb veszélyről beszélünk, ami a nőket fenyegeti, az bizonyára a családon belüli erőszak, és nem a radikalizálódás. Köszönöm szépen! Köszönöm minden egyes meghívott vendégnek, hogy eljött, elmondta a prezentációját. Köszönöm a parlamenti képviselőknek is, hogy ilyen aktívan részt vettek ezen a meghallgatáson. Köszönöm!